Buongiorno, avanti, possiamo iniziare. Üdvözlöm a kollégákat, kezdjük újra a munkát. Üdvözlök mindenkit ismét ezen a műhely munkán, amelynek témája az új közvetlen kifizetések rendszere, a jövőbeli közös agrárpolitikában eh, való célzás és újraelosztás. Ez a második ebben a témában. És az egyik eh, legnehezebb résszel fogunk foglalkozni a reformon belül, a célzással és az újraelosztással. Üdvözlöm körünkben Ellen Swinbanket a Redingi Egyetemről, aki bemutatja nekünk a gondolatait a témában, és ahogy ez lenni szokott, utána megnyitom a vitát, a professzorul pedig válaszol majd a képviselők kérdéseire és megjegyzéseire. Üdvözlöm még Koturni urat a bizottságtól. És most át is adom a szót Swinbank úrnak további késlekedés nélkül. Köszönöm, elnök úr, ezért a bemutatásért. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy öröm, hogy önök előtt beszélhetek. Van egy PowerPoint prezentációm is, Sajnos van ezen néhány dia, amit nem vagyok biztos, hogy mindenki látni fog, de megtesszük, amit önünk telik. A briefing elkészítése során arra kértek, hogy a bizottságnak a közvetlen kifizetésekre vonatkozó új rendszeréről szóló javaslatait vizsgálja meg kritikus nézőpontból de ma délután nem azért jöttem ide, hogy elmondjam önöknek, hogy mi nem tetszik a közös agrárpolitikában, vagy hogy mit kellene tenni ezzel. Sokkal korlátozottabb az én szerepem. Beszélni fogok csupán a javaslatokról. Ne feledjük, hogy ezek a javaslatok már előttünk vannak, és ez biztosan befolyásolja majd az erről szóló vitát. Egy eltérő feljegyzés is van még, ami a környezetbarátabb tételről szól. De én nem annyira a környezetbarátabb tételről fogok beszélni, viszont ki fogok térni a WTO szerepére. Ah, ahogy az a dián is látható, A prezentációm irányvonala következő lesz. Először a közvetlen kifizetésekről fogunk beszélni, és erről laposabb vitát is fogunk folytatni. Emlékeztetném önöket, hogy a közös agrárpolitika keretében meglehetősen adhok módon kezdtük a közvetlen kifizetéseket, kb. 20 évvel ezelőtt a megseri reformokkal. Menet közben áttértünk a kompenzációs rendszerről bizonyos politikai változások miatt a jövedelem támogatásra. A legtöbb reform ugyanakkor szerette volna fenntartani az egyes gazdaságok támogatását. Tehát szerették volna pótolni a gabona és marha árának csökkenése következtében kieső jövedelmet. az évek során felhalmozódott közvetlen kifizetéseket továbbra is kapják a gazdák, de kötelezettség, a kötelezettségeik csökkentek. A 2012-es évi kapköltségvetésnek több mint 70%-át tették ki ezek a közvetlen támogatások. Ez egy nagyon jelentős szám. Röviden szeretném elmondani, hogy mi lesz a valószínű kihatása a közvetlen kifizetéseknek. Ugyanis aggasztónak tartom, hogy ez önmagában egy önmagát megsemmisítő politikai mechanizmus. Nem gondolom, hogy tartós hatással lennének a gazdálkodók jövedelmére. Ugyanis hosszú távon a gazdálkodók és más piaci szereplők kapcsolatba lépnek egymással és növekedni fognak a költségek, illetve az, a, a földterületek árai is. Idővel ez egyre problémásabb lesz majd a mezőgazdasági szektor számára. És ha megszemléljük a gazdálkodók jövedelem struktúráját, akkor azt fogjuk látni, hogy a mezőgazdaság megdöbbentő módon függ a közvetlen kifizetésektől. És az új belépők számára különösen nehéz lesz a helyzet, mert hogyha szeretnének elkezdeni gazdálkodni, akkor a bérbeadó tudatában lesz annak, hogy milyen közvetlen kifizetésekkel lesz jogosult a gazdálkodó, és ezért meg fog nőni a földterületnek a bérleti díja is. Mi a alapvető filozófiája ennek a rendszernek? gyakorlatilag egy mókuskeréki redukálták a, a mezőgazdaságot, mert folyamatosan dolgozni kell azért, hogy még több közvetlen kifizetést kaphassanak. Mire valóak a közvetlen kifizetések? Az Európai Bizottság már számos dokumentumot és véleményt készített ezelőtt a javaslat előtt. Be kell valljam, hogy nehéz volt egyértelmű nyilatkozatot találni arról, hogy mire valóak a közvetlen kifizetések. De amit, még, amit találtam, az így hangzott, a leválasztott közvetlen kifizetések ma alapvető jövedelem támogatást biztosítanak, és támogatják az európai társadalom által igényelt alapvető élelmiszereket. Igaz, hogyha visszatérünk a szerződésekhez, vagyis a szerződéshez, akkor abban szerepel egy olyan célkütűzés, hogy a mezőgazdasági közösségnek tisztes jövedelmet biztosítsunk. Különösen azzal, hogy emeljük a mezőgazdasággal foglalkozó személyek egyéni keresetét. Közgazdászként a tisztességes vagy méltányos szóval nekem van egy kis problémám. A közgazdaságban ugyanis nincs olyan, hogy méltányosság. Ez a politikusok asztala. A mezőgazdasági közösség tisztes életszínvonaláról van szó. Nem tudom, hogy mi az a mezőgazdasági közösség. Például az Egyesült Királyságban számos bérből élő munkás él még a, a mezőgazdaságból. Őket jelenti ez vajon, vagy a földtulajdonosokat? Nem vagyok benne biztos, hogy mi itt Európában tudjuk, hogy mit is jelent ez. A mezőgazdasággal foglalkozó személyek egyéni keresetét, jövedelmét kellene növelni, ez a célkitűzés. Az Európai Bizottság, sőt a parlament is számos alkalommal kijelentette, hogy a mezőgazdasági jövedelmek alacsonyabbak, mint a gazdaság további szektorában. A 2011-es állásfoglalásukban önök a parlament azt állították, hogy 40%-kal alacsonyabbak ezek a jövedelmek. A bizottság ebből többek között azt a következtetést vonja le, hogyha a mezőgazdasági jövedelmek alacsonyabbak, mint más szektorok jövedelmei, akkor az fontos, hogy továbbra is támogassuk őket. De más következtetést is levonhatunk ebből, hiszen a már 20 éve vannak közvetlen kifizetések, előtte pedig 30 éve már létezett a kap, tehát már 50 éve támogatjuk a, a gazdákat. És ez nem működött. Kell még tovább gondolkodnunk azon, hogy működik-e ez? Ha ezek a számadatok valóban igazak. De valósak ezek a számok? A kereskedelmi mezőgazdaságban a jövedelmek valóban alacsonyabbak, mint a gazdaság többi szektorában? Nem gondolom, hogy egyértelmű képünk lenne erről. Ha visszatérünk a bizottság hatástanulmányára, akkor abban az állt, hogy kevés adat áll rendelkezésre a gazdálkodó háztartások jövedelmével kapcsolatban. A, a tanács pedig nem volt képes reagálni azokra a kritikákra, amelyek ezzel, ezzel foglalkoztak. A gazdálkodó háztartásokban nem feltétlenül alacsonyabbak a jövedelmek, mint máshol. Ha megvizsgáljuk a közvetlen kifizetési rendszer működését, akkor azt látjuk, hogy nem azokat igyekszünk megcélozni, akiknek alacsony a jövedelmük. Itt föl nem lehet látni, de akiknek megvan papíron a prezentáció, azok talán látják, hogy az Egyesült Királyságban 2010-ben így osztottak meg a közvetlen kifizetések. A piros oszlopokban lehet látni, hogy hány százalék esett oda a támogatottak közül, a kéken pedig a láthatók a kiadások. Az első egység 0 és 500 euró között van, és ez emelkedik egész, egészen a, a jobb oldalig, ahol 500 ezer euró látható. Ennek a grafikonnak az az üzenete, hogyha több mint, kevesebb mint 5000 eurós kifizetésekről van szó, és a, és a kifizetések 44%-a ennyi volt, és 42 et tették ők ki a fizetéseknek. Az 500 ezer eurónál nagyobb kifizetéseknél pedig a kedvezményezetek 1%-a tartozott ebbe a kategóriába, és ők kapták a pénz 9%-át. Hosszú időt töltöttünk azzal, hogy elemeztük ezeket a számadatokat és a körülményeket. A lényeg az, hogy úgy tűnik, nincsen logikai kapcsolat a gazdálkodók jövedelmének támogatása és a pénz tényleges elköltése között. A bizottság beszél a, az alapvető élelmiszerekről. Nem mindig egyértelmű, hogy mire is gondol, amikor ezt mondják, de van három szint, amin, ahol lehet ezt értelmezni. Az egyik az alapvető áruk. Úgy tűnik, hogy ez kapcsolódik a kereszt megfeleléshez és a jó mezőgazdasági és környezeti állapothoz. Nem tudom, hogy ilyen körülmények között miért szükséges fizetni a gazdálkodóknak azért, hogy betartsák a törvényeket hiszen ezek a gazdálkodási rendszerben lefektetett kötelezettségek. És más iparágakban is vannak hasonló törvényi előírások. Nem vagyok biztos benne, hogy kompenzálnunk kellene a gazdálkodókat azért, hogy betartsák a törvényeket. A második a multifunkcionalitás, ami úgy tűnik, hogy az alapvető élelmiszerekhez képest egy eltérő koncepció. Ez a gazdasági, szociális és kulturális funkciókra koncentrál, amelyet a mezőgazdaság hozzáad a társadalomhoz, de ezeket nem lehet semmiféle piacon megvásárolni. És hogyha a gazdálkodókat nem támogatjuk, akkor ebből a funkció, multifunkcionalitásból sok elveszhet. De ennek a multifunkcionalitásnak a megjelenése sokkal inkább a gazdálkodók önzetlenségére épít, nem pedig szerződéses kötelezettségekre. Tehát a multifunkcionális mezőgazdaság nem szerződések alapján alakul ki. A harmadik pedig, amit a dokumentumokból én kivettem, az élelmiszerbiztonság. Az európai gazdálkodóknak magasabbak a költségeik, és ezt kompenzálni kell, ugyanis valamilyen értelemben ők biztonságosabb élelmiszert állítanak elő, mint az import élelmiszer. És ha ez így van, ha az importált élelmiszer tehát nem biztonságos, akkor talán azzal kellene kezdenünk valamit, nem pedig azzal, hogy megfordítsuk az élelmiszer áramlás irányát. Ami nem biztonságos, azt nem szabad beengednünk az élelmiszerpiacra. A bizottság bonyolult kérdéseket és javaslatokat vizsgált most meg. A jelentésben nem volt elég terjedelem, most pedig nincs elég időm, hogy mindent részletesen kifejtsek. Azokat szeretném csak megemlíteni, amelyek itt a dián is láthatók. Először is itt van a költség, közvetlen kifizetések költségvetése. A bizottság sok munkát fektetett abba, hogy a kapköltségvetés és annak allokációja többé-kevésbé változatlan maradjon. Természetesen az infláció megteszi a magáét, de alapvetően a régi rendszer költségvetési szempontból az új rendszerben is megmarad. Ez egy politikai döntés. kommunistaként én nem fogok erről többet mondani, mert meg sem kísérlik alapon igazolni a közvetlen kifizetések költségvetését. Az, a, az áll a középpontban, hogy ez a jelenlegi költségvetés, hogyan tudjuk ezt fenntartani. Ez politikailag valószínűleg igazolható, de nekem úgy tűnik, hogy a bizottság és önök képviselők, önöknek is ki kell találniuk egy B-tervet. Értem, hogy ezt nem akarják nyíltan megvitatni, nem akarnak olyasmikről tárgyalni, hogy esetleg elfogadják a 20%-os csökkentést, de a pénzügyminiszterek már döntöttek a kap 20%-os csökkentéséről. Ezzel 80 milliárd euró tűnik el a következő több éves pénzügyi kereten belül a kap költségvetésből, ami a második pillérre való költés 80%-át jelenti. A kérdés az, hogy hogyan fognak önök reagálni erre a csökkentésre. Úgy döntenek, hogy törlik a kettes pillért, és maradnak az első pillérnél, vagy csökkentik az első pillér költségvetését. Nekem is megvannak a preferenciáim, de önöknek is el kell dönteni, hogy önök mit szeretnének jobban. A tagállamok között is létezik újraelosztás, erre is van egy bonyolult formula. Azok a tagállamok, ahol az átlag 90%-ánál kevesebb a hektáronkénti kifizetés, emelkedni fog a rájuk eső kiadás. A bizottság részéről az a kérdés, hogy azok az országok, ahol az átlag alatt van a kifizetés, elfogadható ez, de azoknak az országoknak, ahol magasabbak a kifizetések az átlagnál, fájdalmas lesz a csökkentés. Erre én sem tudok válaszolni, ugyanis a dokumentumokban semmiféle igazolási kísérletet nem látok a közvetlen kifizetések rendszerére. Nem említik a jövedelemtámogatást, az alapvető élelmiszereket, a kohéziót tehát hogy mondjuk a szegényebb vidékekre irányítanák a kifizetéseket. Ha figyelembe vesszük azt, ami a múltban történt, akkor megpróbálják egy kicsit politikailag elfogadhatóbbá tenni a dolgot. Ez ugyanakkor csökkenti az európai közvetlen kifizetési rendszer erejét. Nincsen olyan európai rendszer, ami meghatározná, hogy hogy is történjenek ezek a közvetlen kifizetések. Elnök úr, a környezetbarátabb betétellel, a greeninggel kapcsolatban a bizottság javaslata az, hogy egy tagállamhoz rendelt pénz 30%-át ilyen célokra kellene költeni. A bizottság szövegét eléggé zavarosnak találom. Naivan úgy gondolhatnánk ugyanis, hogy két kifizetés lesz, lesz a, az átlagos, a szokványos kifizetés, és lesz a környezetbarátságra fordított pénz. De de valójában egy kifizetés lesz, névlegesen két összetevőből fog állni, az alapvető kifizetésből és a környezetbarát tabbátételre való összetevőből. Például, hogyha valakinek nem biogazdasága van, akkor legalább három eltérő terményt kell termelnie. Ezt nem bontják le tagállami vagy regionális szintre, tehát semmilyen objektív kritérium nincs a kifizetések célzására. Nem határozzák meg, hogy milyen környezetvédelmi előnyöket kellene elérni. És az sincs meghatározva, hogy egy adott gazdaság vagy egy régió mennyi pénzt fog kapni a környezetbarátabb tételre. A bizottság hatástanulmánya szerint 33-41 euró lesz hektáronként a kiadás, vagyis ez egyes gazdák számára eléggé magas összeg lesz. Van néhány olyan gazda az Európai Unióban, úgy gondolom, aki ez nem fog sújtani. Az én számításaim szerint 80,1 euró lesz hektáronként az átlag. Természetesen egyes régiókban ez alacsonyabb lesz, attól függően, hogy az uniós átlag fölött vagy alatt vannak a közvetlen kifizetéseket tekintve. Mindezek a kérdések, és hamarosan még ezekre vissza is térek, jelentős problémákat okoznak a világkereskedelmi szervezetben. Az aktív gazdák kérdése. Itt is a méltányosság, az átláthatóság, a közvéleménye való elfogadhatóság dominál, és az, hogy a, az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament aggájait eloszlassuk. Közgazdászként semmi okot nem látok arra, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a tulajdon vagy a kezelési struktúrák hatással vannak a földkezelés módjára. A közvetlen kifizetések révén bizonyos földterületek kikerülnek a kereszt megfelelés alól, és azt gondolom, hogy ez az egyik előnye ennek a rendszernek. Érdekütközést kell bejelentenem, ugyan én nem vagyok gazdálkodó, de amikor egyetemi professzor voltam, akkor az egyetememnek volt egy kis kereskedelmi farmja, nem is volt talán ez olyan kicsi, és napi szinten működtettük. Azt gondolom, hogy ezek a gazdaságok hozzájárulnak a terület multifunkcionális mezőgazdaságához. De a bizottság javaslata alapján nekem úgy tűnik, hogy a közvetlen kifizetések kevesebb, mint 5%-át adják az egyetem jövedelmének, ezért az egyetemek nem fogják aktív gazdálkodónak tekinteni, és ezért ő nem fog beletartozni ebbe a körbe. Összességében igen, nehéznek látom azt, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert úgy kialakítani, hogy ne legyen benne a termelési kötelezettség. Tehát, hogy ne legyen muszáj termelni ahhoz, hogy valaki aktív gazdálkodó legyen és mindezt úgy, hogy ne sértsük meg a VTO szabályait. Javaslatok egész sorozata született a plafon rendszerről, a kisgazdaságokról, az új belépőkről, a részleges szétválasztásról, de ezek mind politikai aggályok. Tehát önök, az Európai Parlament képviselői a legjobb helyen vannak ahhoz, hogy erről döntsenek. Én semmiféle gazdasági indoklást nem látok ezek mögött, a javaslatok mögött. Bár mindegyik képes arra, hogy az európai mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége szükséges strukturális reformokat megakadályozza. És ahogy korábban mondtam, az új belépőket ez nehéz helyzetbe hozza, de ez a javaslat csak a tüneteket szünteti meg, nem pedig a probléma okát. A VTO-val kapcsolatban itt van egy grafikon, amit ismét nem fog mindenki látni, de alapvetően azt szerettem volna itt megjeleníteni, hogy az Európai Unió éves bevallásában, amit a WTO-nak nyújtott be, ez 1995-ben kezdődött, és a legkésőbbi leadott bevallás, amikor én tíz nappal ezelőtt megnéztem, az 2007-2008-ra vonatkozott. Ez a hazai támogatásokról szól. Vannak olyan politikai intézkedések, amelyeket torzító hatásúnak ítélnek, és ezekre van egy korlátozás. Ez, ezt nevezik sárga doboznak. A kék az, ami mérsékelten alkalmazható, a zöld pedig az, amit amit szabad alkalmazni. Az idők során a sárgából a kékbe kerültek át a támogatások, utána a 2003-as reformtól a sárga és a kék dobozokból a zöld dobozokba kerültek a, a támogatások. Van egy korlátozás, ez a fekete vonal, ez a sárga dobozba tartozó intézkedéseket jelenti. Az EU nagyon messze van ettől a korlátozástól. Jelenleg nincsen probléma az Európai Unióval. Ebben a tekintetben meg tudunk felelni ennek a kötelezettségnek. Itt van néhány számadat. Ez a jelenlegi kötelezettség 72,2 milliárd euró évente. A Delors a Doha fordulóval kapcsolatban, hogyha ezt vennénk alapul, akkor a jelenlegi 70%-os csökkentés ebben a korlátban, amit javasoltak, azt eredményezte volna, hogy az EU csak 21,7 milliárdot költhetne erre a célra. A 2007-2008-as évre vonatkozó nyilatkozatban 12,4 milliárd szerepet, ez nagyon alacsony. Tehát az Európai Unió nem csak a jelenlegi kötelezettségei alatt marad, hanem a Doha utáni kötelezettségeit is tudja teljesíteni. Talán látták, hogy a zöld dobozon belül az SPS és az SAPS kiadások 2007-2008-ban összesen 34,5 milliárd eurót tettek ki. Ha valahogyan a közvetlen kifizetések és azok utódai a bizottság javaslatai alapján nem tartoznának a, a zöld dobozba, és akkor hozzáadjuk ezt a 34,5 milliárdot a 12,4 milliárdhoz, akkor már problémák állhatnak elő. Tehát mennyire vagyunk biztosak abban, hogy a közvetlen kifizetések eh, a zöld dobozba esnek? Azt gondolom érdemes rámutatni, hogy a WTO tagjai maguk készítik ezeket a nyilatkozatokat. A titkárságuk gyakorlatilag eh, nem szól ezekbe bele. De a WTO más tagországainak joguk van megvizsgálni és bírálni azt, hogy az Európai Unió mit írt bele ezekbe a dokumentumokba, és ez később még problémákat okozhat. A vita eldöntésekor a zöld doboz követelményeit vennék figyelembe. Itt pedig alapvető követelmény az, hogy a kereskedelmet és a termelést ne vagy a lehető legminimálisabb mértékben torzítsák ezek az intézkedések. De az Európai Parlament előállt egy olyan nyilatkozata, ami arra vonatkozik, hogy milyen lenne egy olyan politika, ami nem állít elő ilyen piactorzulást. Egy 2010-es nyilatkozat szerint valamennyi uniós farm gazdának területalapú közvetlen támogatásokat kellene kapni az Uniótól annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai mezőgazdasági termelési modell szociális és gazdasági fenntarthatóságát, hogy biztosítsuk az európai fogyasztók élelmiszerellátásának biztonságát. Nem értem egészen, hogy mit is akar ez jelenteni. És ez lehetővé tenni a gazdáknak, hogy jó minőségű élelmiszert állítsanak elő versenyképes módon. Ez is egy érdekes szó, ez a versenyképesség. És biztosítanánk azt, hogy a vidéki területeken a gazdálkodási tevékenységet és munkahelyeket az Európai Unió támogatja. Brazíliában a kormány a WTO-val kapcsolatban nagy kihívásokkal kénytelen szembenézni. És ehhez képest mi azt mondjuk, hogy szükség van a közvetlen kifizetésekre ahhoz, hogy fenntartsuk a Unióban a, az élelmiszertermelést? És vannak még politika specifikus kritériumok is a zöld dobozban. Például, hogyha a leválasztott jövedelem támogatásként szeretnénk bevallani ezt a támogatást, és a közvetlen kifizetéseket az EU ilyennek tekinti, akkor a kifizetés nem kapcsolódhat, vagy nem alapulhat az alapidőszak, tehát a bázisidőszak utáni évben alkalmazott termelési tényezőkön. Tehát ez nem garantálja a kifizetést, évente kell aktiválni. És a keresztmegfelelést és a jó mezőgazdasági és környezetvédelmi feltételeket is tiszteletben kell tartani. De lehet, hogy önök azt mondják, hogy itt igenis arról van szó, hogy a bázisidőszak utáni év termelési tényezőihez kötik a támogatásokat. Az aktív gazdák és a környezetbarátabbá tétel esetében még problematikusabb a dolog, ugyanis a 6E albekezdés azt mondja, hogy nem szabad semmilyen termelést megkövetelni a kifizetések feltételeként. Tehát a WTO-nak megfelelne az is, hogyha inaktívak lennének a gazdák. Az Unió pedig az átláthatóság érdekében szeretné, hogyha az aktív gazdák valóban termelnének. A WTO szerint tehát nem szabad megkövetelni semmilyen termelést. És visszatérve a környezetbarátabb tételre, a nem biogazdálkodást folytatóknak három különböző terményt kell előállítaniuk. Vagyis én nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne a környezetbarátabb tételi követelményt betartatni úgy, hogy a WTO-nak is megfelelünk hogyha a környezetbarát a betételben két egymáshoz kapcsolt kifizetés van, akkor az egész kifizetés nem kerülhet be a zöld dobozba. Hogyha pedig a környezetbarátsági támogatást leválasztjuk az alapvető kifizetéstől, akkor nagyobb mozgásterünk van. A környezetvédelmi programok kicsit hasonlóak ehhez a greeninghez, ugyanis itt azt mondja, hogy egy világosan meghatározott kormány által készített környezetvédelmi vagy megőrzési programhoz kell kapcsolni a követelményeket. Tehát konkrét követelményekre van szükség például a termelési módszerek vagy az alapanyagok tekintetében. A kifizetés összegét arra kell korlátozni, hogy milyen további költségek vagy jövedelemveszteségek kapcsolódnak a kormányprogramhoz. Hogy korábban is mondtam, a bizottság jelentése szerint a költségek két-háromszorosát is kifizethetnék. Well, not at the moment, because as I've said, there's plenty of scope in the... Nyilván azért itt a sárga és a kék dobozon belül van mozgástér, hogy hol is helyezzük el ezeket a kifizetéseket, de azt kell mondanom, hogy nem nagy az esély arra, hogy a VTO-n belül megfelelő praktikus eredmény nélkül senki nem fog ennek neki menni. De mit hoz nekünk, hogyha megállapodás születik a VTO-n belül? Kihívás lesz, lesz-e eredmény a jövőt tekintve, vagy inkább vesztünk ezzel? Ezeket a kérdéseket mind körül kell járni. Elnök úr, kicsit sokáig beszéltem, de akkor nézzünk egy pár ajánlást. Talán nem feltétlenül akarják leírni és papírra vetni, hogy mi a B-tervük, de gondolkozzanak el a B-tervről, és hagyj javasoljam az, hogy inkább az egyes pillér alatt kell a csökkentéseket foganatosítani, nem pedig a második pillér alatt. Miért legyen ez így? Ugye beszéltünk egy ilyen 30 százalékos arányról, és ezzel struktúráltabbá lehetne tenni a környezetvédelmi intézkedéseket, ahol a tagállamok gyakorlatilag a saját körülményeknek megfelelően testre szabhatnák a kiosztást. Miért ne tegyük ezeket akkor a második pillér alá? Hiszen a greening aspektusuk révén tulajdonképpen a tagállamok saját maguk is eldönthetnék, hogy mit vesznek számításba. Aztán javasolnám azt is, hogy a, az aktív farmerekre vonatkozó javaslataikat ö, hagy, ezekkel hagyjanak fel. Tulajdonképpen a legfontosabb üzenet az az, hogy szét kell választani most a, már a jövőben a, a kifizetéseket, és hát azért tartok attól is, hogy itt már ez nem a legutolsó reformja lesz a közös agrárpolitikának. Öt év múlva ugyanúgy probléma lesz a, a gazdák felé nyújtott támogatás, a, az adós, adófizetők ugyanúgy fel fogják tenni a kérdést, hogy hová folyik a pénz, egyáltalán mi célt szolgál a kap reformja. Mindenképpen gondolkodjanak el a jövőről, és ennek két aspektusát is felvetném. Az egyik, nyilván lehet támogatni a gazdálkodást, hiszen ugye már 50 éve próbáljuk támogatni a gazdákat, de még mindig problémás ez az egész kérdés. És a másik nagyon fontos kérdés, amit körbe kell járni, az az, hogy egyáltalán a közös agrárpolitika mi célt szolgál. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! professzor úr, Swinbanknek. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes vitának nézünk elébe ezen expozé után, úgyhogy meg is kezdjük azonnal az eszmecserét. A listámon elsőként Kányéte úr szerepel, majd pedig Dorfman képviselőtársunk következik. Parancsoljanak! Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ezért az igazán érdekes beszámolóért, amelyben nagyon sok és alapos elemzést is láthattunk. De nézzük meg azért a különbségeket az agráriumon belül és a termelésben, az agrárszektoron belül. Meg egyetértek azokkal a dolgokkal, amelyeket elmondott, és nyilván az alapvető kérdés az az, hogy akkor a közvetlen kifizetések legyenek egy- egységesek az EU-ban. De ugye a fair versenyt is biztosítani kell a gazdák között az Európai Unióban. Több munkahelyre van szükség, és ezen kontextusban a közvetlen kifizetések rendszere tulajdonképpen az egész egységes piacot gúzsba köti. Meg kell egyeznünk a határértékekről, a küszöbökről, a belépési küszöbökről, illetve a plafonokról, tekintettel nyilván a közvetlen kifizetések volumenére. Hiszen most vannak, akik nagyon sokat kapnak támogatásként, mások pedig nagyon keveset a gazdák közül. Beszéltünk itt, illetve hallottunk a kizöldítésről is. Nos, Lettország nagy területén kisméretű gazdaságok működnek. 40 százaléka a lett területnek erdőség. Tehát Hallottunk itt kritikai megfogalmazásokat is a közvetlen kifizetésekre, és hát valóban gazdasági megfontolás itt a, az, a a kiszámítás módjára nem feltétlenül van, aztán lehet ugye átcsatornázni az egyes pillérből a másodikba támogatásokat. Hallottuk azt is, hogy nem szabad olyan rendszer kialakítani, ahol nagyon sok a vesztes, de nem szabad, hogy legy, túl sok legyen a nyertesek számasa. A közvetlen támogatásokat objektív kritériumok mentén kell nyújtani. A mezőgazdasági felhasználású területeket is alapul kell venni, és aztán nyilván a bérköltségek is egy nagyon fontos tényezőként jelennek itt meg. Az elemzések eredményei alapján kell a kérdéseket körüljárnunk, hiszen ezzel bíztak meg bennünket a választóink. Most pedig Dorfman úr következik, parancsolj Herbert. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a az előadás Rimbank professzornak. Nagyon stimulálónak tartom ezt a bevezetőt, azt gondolom, hogy nagyon provo- provokatív is volt, és ezzel ébren is maradunk a délután során a vita alatt. Hátulról kezdeném, ha megengedi a megállapításait tekintve, mert igaza volt, amikor azt mondta, hogy gondolkozzunk már azon, hogy 5-6 hét múlva az agrár politika reformjáról hogyan is vélekedünk. Ha azt most összekötjük azzal, amit ön elég provokatív javaslatként megfogalmazott, azaz az egyes pillérből ne osztogassunk pénzt, ami a második pillér alá, keve, alá tartozik, miközben észszerűbb projektekről van szó, és a greeninget is ide sorolom kizöldítő intézkedéseket, akkor lennénk a helyes úton, mert akkor 5-6-7 év múlva ugyanazzal a kérdéssel kéne foglalkoznunk, azaz, mivel indokoljuk az egyes pillérből történő kifizetéseket. Akkor lehet, hogy megint valami újat kell kitalálni, mint hogy annak idején a cross compliance volt mindenre a megoldás, és akkor megint kitalálunk valamit. Ez egy ördögi kör, és ebből csak úgy tudunk kilépni, hogyha komolyan közelítünk a probléma felé. És azt gondolom, hogy a második pillérben biztonságosabb terület, terepen járunk. A kedvenc témámról keveset szólt, a tagállamokon belüli elosztásról nem sokat hallottunk, és mindig és mindig számokat kell említenem. A saját tagállamok, tagállamomban van egy régió, amely átlagban a legtöbbet kap. 550 euróról beszélünk hektáronként, támogatásként. Ha viszont az egyes szektorokat is kiemeljük, tehát az üzemeket, amelyek mondjuk az évezred elején kiszámítás alapján és ö, ö, marhát tenyésztettek, hizlaltak, akkor azoknál a támogatás elérte a, az 1000 eurót is. A termelőknél 970 eurós tételről tudok beszámolni, más gabonatermesztésnél 400 eurót kapott, teljesen független attól, hogy ma mivel foglalkozik, hogy most termeszte ma, vagy marhákat hizlal. ugyanez tehát ez, ez ettől függetlenül. Aztán vannak olyanok is, akik nagyon keveset kapnak, például az, az a szerencsétlenek, akik csak 55 eurót tudnak bezsebelni hektáronként, és ez nem megengedhető. Tehát a tagállamokon belül is nagyon-nagyon eklatánsan ott vannak a piac torzulások. És ezek olyan problémák, amelyeket ki kell egyenlíteni, és nevesíteni kell, mert ha nem találunk megoldást, akkor nem tudjuk hosszú távon indokolni sem ezeket a különbségeket. Az érintett gazdák, az érintett gazdálkodók pedig nem lesznek hajlandóak a különböző nehézségi teherrel megbírkózni. Úgyhogy meg vagyok róla győződve, vagy muszáj megoldást találnunk, mert nem megoldás az, hogy a regionalizálódás útján, valahol itt megvonjuk a középértéket, mert ez nem lesz célra vezető. Én azt gondolom, hogy európai szinten intelligens módon kell itt megoldást találnunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Herbert. Stojanov következik, majd pedig Egnyó képviselő. Nagyon örülök neki. Tényleg nem néz rám, nem néz rám. Pedig most itt bókokkal, bókokat szorok ön felé. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon elgondolkodtató volt ez az előadás, és éppen ideje, hogy sor került egy ilyenre. A támogatás bármilyen formája, és ezt helyesen mondta, hogy olyanokhoz is kerül, akik nem biztos, hogy arra jogosultak. Ugye nálunk például otthon nagyon sokan bérelnek földet, és valakik úgy vannak vele, hogy hát ha bérlek földet, és ezért jár támogatás, akkor ne, nincs akadálya bérlek földterületet. Nyilván mindenféle más támogatási rendszerrel is lenne van probléma, hiszen az amerikaiaknál, a kanadaiaknál is, Japánban is vannak támogatási rendszerek, akik támogatják nyilván, amelyekkel támogatják a, a, az agráriumot, és nem említette ezt, de az Európai Unió nincs egyedül tulajdonképpen ezzel a támogatási rendszerrel. Ahol egyedül vagyunk, az inkább ott mutatkozik, hogy egyszerűen túl van szabályozva ez az egész terület. A versenytársaink más országban, az Atlanti-óceánon túl megvannak a saját szabályozásaik, és hát abból nem fogunk nyerni, hogy ha mi nem engedjük a génmódosított gabonáknak a termesztését, miközben máshol engedélyezik, és ezzel versenyképesebbek a, a konkurenseink. Tulajdonképpen, hogyha olyan speciális mezőgazdasági gépeket kell vásárolnom, amelyeknek az ára egyszerűen az égbe szökik, akkor nyilván nem maradok versenyképes. Ugyanígy a munkaidő tekintetében, hát előbb-utóbb, hogyha valaki nem tud megmaradni az agráriumban, hol fog máshol elhelyezkedni? peszticidekre vonatkozó rendeletek is nagyon sokszor hát bumeráng hatást érnek el. Mert lehet, hogy itthon nem állíthatjuk őket elő, viszont importálni fogjuk őket, és ugyanúgy alkalmazásra kerülnek. Hiszen valljuk be azért a, a korlátozás nem mindenütt van életben. Aztán ott van a halliszt kérdése, tehát tulajdonképpen, amit mi korlátozunk, az máshol lehet, hogy előnyt jelent a világon, az agráriumban. Fölvetődött itt a kérdés, hogy a jövedelem miért jelent problémát. Hát a kiskereskedésekre utalnék itt. Ott van ugye a, a Tesco és egyéb más nagy láncok, amelyek kinőtték magukat, de a kisüzemek nem tudnak velük lépést tartani. Úgyhogy fontos lenne az, hogy az illetékes biztosok is odafigyeljenek ezekre a kérdésekre és a problémákra. És aztán, hogy a kap mire is való, mint kérdés, hát nyilván az adóból illik támogatni a gazdákat, és amikor nagyon sok a, a felesleg, az egy másik ér, másik évben lehet, hogy nem fog jelentkezni miközben tudjuk, hogy a, a felesleg nyilván vissza fogja szorítani az árakat, akkor nem fognak termeszteni annyit a, a gazdák, tehát mindennek megvan a logika logikus következménye. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt, a, ezt az előadást. Köszönjük szépen, Egnyúl, most pedig a Kosztolyanov képviselő megkapja a szót. A... Köszönöm szépen, nagy öröm volt számomra meghallgatni Egnyú képviselőtársamat, hiszen ő neki szívügye az agrárium, és nagyon specifikus kérdésekről is tud szólni, amely gondolatok igazából a saját mondani valomnak is az alapját szolgálnák. Jónak tartottam ezt az expozét, és az érdekes volt, hogy azt hallottam, hogy nem, tehát hogy ő ellenzi a közvetlen kifizetéseket, ahogy értettem, mert úgy gondolja, hogy az európai ö, agrárszektort ezeket ö, nem szolgálja, tehát alássa szinte a, az agráriumot. Mégis egy nagyon érdekes kérdésre kitért, amit Egnyú képviselőtársunk éppen el is mondott, ez pedig az a különbség, hogy az európai gazdáknak milyen feltételekhez kell alkalmazkodniuk, és más országokban milyen követelmények vannak, amelyeket be kell tartaniuk a gazdáknak. A monokrom képpel nem tudok egyet érni, érteni, és az EU gazdákkal szembeni követelmények tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy jobb minőségű élelmiszert állítsanak elő miközben vannak olyan intézkedések is, amelyek nem állnak közvetlen kapcsolatban a, a jó minőséggel, gondoljanak itt az állat jó létre, van akik azt mondják, hogy nincs kapcsolat. De, hogyha egy jószág úgymond boldogabban élt, akkor kérdés, hogy valóban ebből jobb feldolgozott termék kerül előállításra. Volt egy korábbi ülésünk, ahol megbeszéltük már a, ezeket a kérdéseket, És most még hagy beszéljek a VTO-ról, és Egnyi úr is mondott itt konkrét példákat. Minden egyes ország támogatja a saját agrárszektorát, a saját gazdáit, így, hogyha most egymás fejéhez vágunk különböző érveket a VTO-n belül, és meg tulajdonképpen tehát ne, nem célra vezető az, hogy itt most egymás fejéhez vágjunk mindenféle ö, érveket, hiszen ö, mindenki támogatja a saját országát. Megvan azonban az oka, nincs oka annak, hogy azt gondoljuk, hogy nincsenek problémák a WTO-n belül. Mégis azt mondom, hogy az európai gazdák nem függhetnek jövőbeni ismeretlen eseményektől. Például a WTO-n belüli viták tól ők nem függhetnek. Nekünk az európai gazdáknak az érdekeit kell képviselnünk, és ezt követően gondolkodhatunk azon, hogy más országok vagy nemzetközi szervezetek hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Számos kérdésem lenne a professzor úrhoz. Ugye beszélt a közvetlen kifizetésekről, a közvetlen támogatásokról, és tulajdonképpen ezt a rendszer csak kritikai megjegyzésekkel illette, de kérdezném, hogy van-e alternatív javaslata? Mi lenne az alternatíve ezeknek a közvetlen támogatásoknak? Milyen más politikát választhatna az EU ezen közvetlen kifizetéseknek a helyettesítésére? Aztán az is egy kérdés, hogy az új kizöldítő intézkedésekkel kapcsolatosan, amelyekre ugyancsak kritikusan vélekedett itt az egyes pillér alatt, akkor úgy érti, hogy ezt a komponens teljes mértékben töröljünk el, töröljük el, vagy be se vezessük? Harmadik kérdés. Mit javasolna a termékek importjával kapcsolatosan, olyan árukra gondolok, amelyek alacsonyabb környezetvédelmi követelmények közepette kerültek termesztése. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. E poi Martin Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, e, koleżanki i koledzy. Ja niezbyt często... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és nem szoktam olyan gyakran hozzászólni, hanem csak érdeklődően hallgatom önöket már hónapok óta, és a közös agrár politikával kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy én két évig mezőgazdasági miniszter voltam Lengyelországban, amikor Lengyelország belépett az EU-ba, tehát ismerem a közös európai mezőgazdasági politikán, mégpedig egy gyakorlatias pontból kiindulva, hiszen én a megvalósításért voltam felelős, és az, amit itt ma bemutatott nekünk, az tényleg nagyon sok szempontból, illetve legtöbb szempontból talán valóban úgy van, egyetértek, és ezzel legyünk tisztában, hogy tetszik ez nekünk, vagy nem. Tehát tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági politika a közvetett, közvetlen kifizetések és más szempontokból is, a pilléreket illetően is, a sokszor véletlen nem múlnak. Tehát sok olyan mechanizmusunk van, sok olyan finanszírozási mechanizmusunk van a kapban, ami ből az egyes üzemeket finanszírozzák, az ilyen teljesen véletlenszerűen hullik rájuk. És ahogy az előttem szólóak is már említették, hogy a pénz elosztása az államokon belül is problematikus, tehát ez azt jelenti, hogy nagy igazságtalansággal állunk szembe ezzel kapcsolatban, hiszen a múltban is már volt egy, egy bizonyos struktúra, ami a különböző gazdák közötti különbséget próbálta csekély szinten tartani, és ez a javaslat most jelenleg, ami előttünk van, ez ezzel nem fog változtatni, tehát gyakorlatilag ez az egyes tagállamok kezében lesz. És ez tovább megy egészen a gazdák szintjéig, ugyanis itt egészen véletlenszerű finanszírozásokat láthatunk a gazdák számára, és maga az aránya, amely azok az arányok, amik az egyes üzemeket jellemzik, ezek szinte nem lesznek figyelembe véve, hiszen a közvetlen kifizetések százalékosan jelennek meg a bevételekben és vannak a nagy, nagyon hatékony üzemek, akik a termékeik eladásából meg tudnak élni, az ő számukra sokkal fontosabb a termékeikre kapott ár, nem annyira a közvetlen kifizetésekből élnek. Tehát nagyon sok szemszögből lehet tekinteni ezt a kérdést, és én azt nem fogadhatom el, hogy a kapot csak egy ilyen szempontból vegyük szemügyre. Tehát én azt gondolom, hogy talán ö, olyan fogalom meghatározásokat kellene kitalálnunk, ami, ami a helyzeten valóban változtat. Hogyha ugyanis a VTO illetékességét is figyelembe veszük, akkor a greeninget és egyéb más dolgokat csak fogalom meghatározásként hallunk megemlíteni, de később halljuk a bizottságtól, illetve a tanácstól, a Dán miniszterasszony is elmondta, hogy nem lesz screening. Rendben, nem lesz hozzárendelve a greening az egyes üzemekhez, hanem valamilyen régiókat fogunk kialakítani, nem fog igazából semmi változni, de a fogalom meghatározások azok kicsit szebbek lesznek. Hát ugyan ez illik a gazdákra is. Tehát, hogy most keresünk valami olyan fogalom meghatározást, amivel mindenki elégedett lehet, de hát ez végső soron azt jelenti a valóságban, hogy a problémákat toljuk magunk előtt. Ahogy ez ma is fennáll. Tehát, hogyha az üzemeket nem úgy fogjuk figyelembe venni, ahogy ezt ma tesszük, akkor a közös agrárpolitika sokak számára csak egy szociális szubvenciót fog jelenteni, és olyanokon fogunk segíteni, akik a közvetlen kifizetések nélkül nem is tudtak volna életben maradni, de sajnos ezt a lehető legigazságtalanabb módon tesszük, hiszen a terület nagysága után fizetünk, és ugyanígy a régi és az új tagállamokban ugyanúgy tesszük ezt. Tehát szegényeknek, gazdagoknak, kisüzemeknek, nagyüzemeknek, két gyerekeseknek és tíz gyerekeseknek, de mindenki ugyanannyit kap, tehát ez azt jelenti, hogy még csak, hogy nem is szociális igazából ez a szubvenció, de mi ezt pedig ennek ellenére úgy tekintjük, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy nagy változtatásokra van szükségünk, és józanul kell kezelnünk ezeket a dolgokat. Hogyha a professzor urat, az előadónkat kritizáljuk azt illetően, hogy ő az igazságot így elénk tárta, akkor én ezt a kritikát nem fogadhatom el, hiszen ebben a bizottságban és az egyes tagállamokban a képviselők éveken keresztül elmondták, hogy nem jó a kap, nem teljesíti az elvárásainkat. Tehát sokszor elmondtuk ezt, mi parlamenti képviselők is. De hogyha valaki kívülről jön, és ugyanezt így elénk tár, tartja a tükröt, hogy a mechanizmusok nem jók, akkor az elfogadhatatlan. Hadd ismételjem meg, amit előttem is elmondott egy hozzászóló, hogy valami olyat osztunk szét, itt, ami az egyes tagállamokban még technikailag sem lenne lehetséges. Én erre azt válaszolom, hogy a válasznak abban kell állnia, hogy a második pillért kell támogatnunk, olyan mechanizmusokat kell teremtenünk, amik lehetővé teszik azt, hogy vidéki térségben az életviszonyok jobbak lehessenek, hiszen gyakorlatilag az internet hozzáférése miatt a kisebb cégek számára is újabb lehetőségek teremtődtek, tehát az emberek eh, lehetősége is változnak a vidéki élettérben, és hogyha sikerül különböző mechanizmusokat találni, amelyek az életminőséget a vidéki térségben javítják, akkor ezzel segíteni tudunk, és ez ugyanígy a közjavakhoz való hozzáférésre is vonatkozik. Tehát vegyük figyelembe, van még idő arra, hogy a bizottsággal és a tagállamokkal ezeket a dolgokat részletesebben megbeszéljük a, én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb dokumentum és előadás, amit az Európai Parlamentben, itt a bizottságunkban már régóta a lehető legjobb előadás volt, amit valaha is itt bemutattak, és külön köszönöm önnek, professzor úr. Köszönöm szépen. Brita Reimer következik. Igen. E, hát én nem tudok csatlakozni ezekhez a dicséretekhez, mert hogy én tanácstalanul maradtam itt. Egyébként elnyúr ugyanígy tanácsalanul szokott engem hátrahagyni, amikor hozzászól, hiszen ön azt mondta, hogy ön gazdaság tudománya foglalkozik, tehát nem mezőgazdász. Akkor viszont, ha ön nem agronomus, akkor pedig rossz szakbizottságban kötött ki. Tehát gyakorlatilag nem tudom, hogyha igazából a mezőgazdasági jövedelmi viszonyok statisztikával foglalkozott-e? Hiszen Németország nem egy szegény ország, de a jövedelmem 50%-a az Európai Unióból származik a mezőgazdaságban, és hogyha ezt töröltük volna, akkor a német gazdáknak is lenne egy enyhén szóval kis problémája, és más tagállamokban is ugyanez a helyzet. Hát ezt most ezen lehet sajnálkozni, vagy valami, de ez egy olyan tény, amit nem tehetünk csak úgy félre, és fel lehet tenni a kérdést, hogy ez így helyese. És igazából pontosan ez az, amit az agrárreform kerében, körében most meg kell oldanunk majd. Tehát úgy, hogy, hogy bizonyos kifizetések maximalizálásával, illetve annak a megakadályozásával, hogy rossz helyekre fizessünk ki pénzeket, lehetne ezt megoldani, persze anélkül, hogy valamilyen gazdát azonnal törölnénk a listáról, hiszen erről beszélni kell. Ön az egyetemét érintette, akit ez érintene, hogy nem kapnák meg a 600 eurót ezen túl. Hát én ezt megértem, de hát azért e, nyilván ez az ön saját érdeke, ennek most igazából en, ehhez a vitához semmi köze. Én nem tudom, hogy kirendelte önt ide, hogy ilyen dolgokat meséljen nekünk el itt, ami nem is relevánsak itt az eszmecsere során. Hiszen ön sok mindent mondott a VTO-ról, de hát a VTO-nál minket senki sem perelt be. Én nem tudok legalábbis erről, hogy a VTO-nál minket bárki is beperelt volna. Nagyon sok állam ül egyébként a vádlottak padján a VTO-nál, de mi a lehető legkonformabban járunk el az előírásokkal kapcsolatban más ipari országokhoz képest, tehát ezért is nem értem, hogy jön itt miért beszélt ilyen hosszasan a VTO-ról, vagy a Dohai fordulóról. Hát most ez jelen pillanatban nem aktuális téma, hiszen nekünk a bilaterális szabadkereskedelmi egyezményekkel van most dolgunk, és arról kellene inkább beszélgetnünk, és időt szakítani arra kellene. Egyébként múlt évben voltunk az Egyesült Államokban itt a szakbizottságunkból, és meg tudtuk nézni azt, hogy az ön elképzelései szerint egyébként nagyon világosan elmondta, hogy ön azt gondolja, hogy a mi agrárpolitikánk az csupán arra jó, hogy a struktúra váltást megakadályozza. Na de hát akkor ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk modernek, olyan mezőgazdaságunk van, amit nem is engedhetünk meg magunknak. Ugye ez ezt jelenti. Hogyha megnézzük, az Egyesült Államokban 700 ezer gazdaság van, és hogy ez 300 ezerrel több, mint amennyire szükség lenne. Nos, hogyha ezt az európai mezőgazdaságra átvetítjük, akkor nekünk 12 millió aktív gazdaságunk van, hát akkor nézzük meg ezt, hogy akkor az agrárstruktúránkkal mi nagyon is e, megvédjük a közjavak kialakítását, és meg e, védjük azt, hogy a vidéki térségben a tájvédelme megvalósuljon, és hogy nagyon sok vidéki környék az egészen máshogy néznek ki itt az Európai Unióban, hogyha nem működtetnénk ezt a rendszert, és hogyha megengednénk azt, hogy a, olyan helyeken, ahol a struktúra ezt megengedi, intenzíven termelnénk. Tehát én azt gondolom, hogy ez tisztán egy gazdaságpolitikusnak a a teljes ideológiai eszmefutatásai voltak, és ez igazából, hogyha ön itt most ezt elmondta nekünk itt nagyjából, hogy olyan pénzeket adunk ki, amiket nem is szabadna kiadnunk, hát akkor én e, igazából én azt vártam volna el, hogy konkrét javaslatokat halljunk az eszmecserénkhez, de hát ilyen, ilyet nem hallottam öntől, és e, tehát itt egy, egy gazdaságtudósnak a eszmefuttatásait hallottuk, aki gyak, gyakorlatilag azt mondta, hogy mi itt felesleges munkát végzünk, és ezt én elnézést, de visszautasítom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Martin. Brita Reimers következik. Igen, hadd mondjam azért el, hogy én ezt teljesen máshogy látom, mondjuk ezen senki se fog csodálkozni, gondolom. Én egyébként nagyon is üdvözlöm azt, hogy ilyen világosan rámutatott a problémára, és egészen világos javaslatot tett, hiszen elmondta, hogy ön azt tartaná jónak, hogyha az első pillért megrövidítenénk, és a második pillérbe helyeznénk át pénzeket, és ott olyan programokat folytatnánk, amelyek regionálisan hatékonyabb módon folytathatóak le. Én ezt egyébként egy világos és demokratikus ötletnek tartom, mert hiszen aznak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy egy olyan reformot folytatunk csak azért, hogy ragaszkodjunk egy olyan dologhoz, amit már korábban is a gyakorlatban végrehajtottunk, ami nem járul hozzá sem a, a gazdáinknak a, a jövedelméhez. Tehát itt egy olyan logaritmussal tolunk maga előtt, ami egyre gigantikusabbá válik. És hadd mondjam el azt, hogy három csavar van, tudjuk, hogy a három csavart elkezdjük csavarni, akkor gyakorlatilag egyre szorosabbá válik a helyzet. Tehát gyakorlatilag itt egész világosan az lesz a helyzet, hogy lesznek olyan gazdák, akik azt fogják mondani, hogy nekem ez túl sok. Én már így nem tudok gazdálkodni, hiszen a gazdák is gazdasági e, vállalkozók, és nem csak szolgáltatók, azért ezt mondjuk ki egészen világosan. És mi gyakorlatilag e, a mezőgazdasági politikát megfosztjuk a természetétől, tehát ez nem valami kívánságok katalógusa és pusztán gazdaságpolitika, amit mi nem vagyunk hajlandóak teljes körűen javadalmazni. És én ezért azt gondolom, hogy ahogy Dessur is korábban a második pillérrel kapcsolatban elmondta, hogy igen, legyünk őszinték, a második pillérben programokat kell kialakítani, amely gazdák számára olyan lehetőséget nyújtanak, hogyha ők bizonyos kritériumoknak megfelelően, megfelelnek, akkor ezért javadalmazzák őket, és nem pedig ö, közvetlen kifizetésekkel történne ez. És azt hiszem, hogy itt elég sok agronómus van ebben a szakbizottságban, hogy ezt sokan visszaigazolhatják, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bérleti díjak növekednek a közvetlen kifizetések miatt, hanem az ártárgyalásokon is ez átszűrődik. Tehát tudjuk azt, hogy mind ezek a dolgok bekerülnek a kereskedelmi tömegbe, ezek a közvetlen kifizetések, és gyakorlatilag, hogy a gazdák még most is olyan alacsony jövedelmet tudnak elérni. Seri kollégának volt egy ötlete tavaly, ami egy jó ötlet volt, de nem sikerült sajnos megvalósítani. Azért legyünk egészen őszinték, hogy éppen itt az ideje egy ilyen válságidőszakában, hogy egy kicsit őszintébb agrárpolitika irányába mozduljunk el. Nem sikerült, valljuk be, nem sikerült megemelni szignifikánsan a jövedelmeket a mezőgazdaság területén. Gondoljuk át újra. Most nem azt mondom, hogy mindenkit azonnal uh, szúrjunk le, aki azt mondja, hogy egy új modellt kell kialakítani. Lehet, hogy a következő modell sem lesz tökéletes, lehet, hogy az azután is sem. Na de hát akkor engedjük, hogy a kocsi neki menjen a uh, falnak, uh, mert és éppen ezért én nagyon is megköszönöm önnek, hogy ennyire nyíltan elmondta, hogy mit gondol. Végre egy másik véleményt is hallhattunk, mint amiket eddig megfogalmaztunk, és éppen ezért ezt nagyon szeretném önnek megköszönni. Bene, grazie Britta. Adesso Maria McGuinness. Maria Köszönöm, Britta. McGuinness asszony következik. were before. Good, you. Next, uh, take it out. Mikrofon nélkül sajnos nem halljuk. Okay, you hear me now? Akkor megismétlem. Egy kicsit megköszönöm a prezentációt. Én uh, elolvastam a PowerPointot, mert uh, sajnos elkéstem. Van különbség a között, hogy valaki akadémikus vagy politikus, és azt gondolom, hogy ez a prezentációban is megjelent. Nagyon hasznosnak tartottam. Talán ha két évvel ezelőtt halljuk ezt a prezentációt, akkor jó lett volna, de most már nagyon más a helyzetünk. És talán, hogyha ezt vacsora közben egy pohár bor mellett hallgattuk volna, akkor jobban érdekelt volna. Engem sokkal jobban érdekelne egy gyakorlatias vita. Ebben a házban itt egy olyan javaslatot próbálunk javítani, ami itt van előttünk. Tehát ha egy kicsit mérgesnek hangzom, akkor hát legyen. Tennék még egy megjegyzést. Hogyha én mezőgazdasággal való foglalkozó közgazdász lennék, akkor én ezt nem itt kezdeném. De hát, hogy egy ír mondást idézzek, ott vagyunk, ahol vagyunk. Ebben a bizottságban mi próbáljuk a legjobbat kihozni ebből az igen bonyolult eszközből, korlátozott költségvetésből. Tanulmányoztam az új-zélandi, az Egyesült Államokbeli és a kanadai modellt, amiről itt is szó esett. És azt gondolom, hogy ami az önprezentációjából hiányzott, az az, hogy az Európai Unió területi egyensúlyról beszél. És részben ezért vannak ezek a támogatások. A gazdálkodás kérdése rendkívül összetett. És ön is tudja, hogy a, a gazdálkodók elfogadják az árakat úgy, ahogy vannak. Nem foglalkoznak vele, hogy miért mennyit fizetnek. A közjavak egyenletébe bekerült egy új tényező. Érdekelt volna, hogy ő mit gondol ezeknek az értékéről. Talán ez sokkal magasabb, mint a kap jelenlegi költségvetésében, és talán ez segítette volna a vitát. Tehát ez egy érdekes prezentáció volt, az egyetlen egyértelmű ajánlások azzal kapcsolatban érkeztek, hogy a második pillérbe helyezzünk át több pénzt, de ezt a parlament elutasította. A második pedig az aktív gazdálkodókkal kapcsolatos javaslat volt, ami újra meg újra felbukkan a vitában. De ez ehelyett mit tennénk bele? Van-e önnek valami ötlete arra vonatkozóan, hogy mivel helyettesítsük ezt? Ha megnézzük új-Zélandot ők egyik napról a másikra eltörölték a támogatásokat. Egyes gazdálkodók és a bankszektor számára ennek keserű következményei voltak. Európa nem fog ebbe az irányba elindulni. Mi itt ebben a vitában most azt próbáljuk megvalósítani, hogy valamiféle intellektuális megbeszélést folytassunk, és utána egy olyan javaslatot módosítsunk, ami próbálja megváltoztatni az újraelosztást, de az Európai Unió élelmiszertermelését nem akarja sok hatás alá helyezni. Szeretnék tehát többet hallani arról, hogy hogyan tehetjük ezt meg, és elfogadom az egyik dián szereplő adatokat, ahol arról van szó, hogy valószínűleg milyen hatással lesznek a közvetlen kifizetések. Tehát, hogy nem valószínű, hogy hatással lennének a, a gazdák jövedelmére. De láttuk már, hogy a válságnak igenis hatása volt a jövedelmekre a földterületek árára valóban hatással lehet, és ön azt is mondta, hogy megdöbbentően függünk a közvetlen kifizetésektől. Talán ez nem is annyira megdöbbentő, hát mi mástól függnénk? Azt szeretnénk, hogy a fogyasztók fizessék meg mindennek az árát a közjavak tekintetében? Agnew úr és Hausling kolléga vélemények között vagyok. De azt gondolom, hogy ez a prezentáció az akadémikus világból érkezett. Azt mondja, hogy ők mit tennének ebben a helyzetben. Köszönöm. Grazie, Maria. Grazie. Adesso il presidente... Köszönöm szépen. És Szikereszki úr következik az alelnökünk. Igen. 2012 februárjának 29. napját írjuk, és hát lehet, hogy ebből adódnak, hogy ilyen teóriákat hallhattunk, hiszen EU, Európában vagyunk, 50 éve van közös agrárpolitikánk. És akkor most kérdezném a professzor urat, hogy az elemzésében az európai mezőgazdaság sajátos elemeit elemezte és figyelembe vette, vagy csak a brit mezőgazdaság sajátosságait vette figyelembe, és a különbségeket, amelyek nagyon differenciált képet adnak, figyelembe vette a gondolatai kidolgozása során. Tehát mi, van, mi lenne akkor, hogyha nem támogatnánk itt Európában a mezőgazdaságot? Ezt megvizsgálta-e? Illetve, hogy a politikusok megengedhetik-e maguknak, hogy hogy a saját élelmiszer ellátását a lakosság, saját lakosságnak importolt tegyék függővé. És hogyha pedig igen, akkor ez milyen mértékben megengedhető? Hiszen ezt már egyszer végig próbáltuk, amikor a gáz és kőolaj szállítások Európában kérdésesé váltak. Mégpedig, hogy valaki merne -e ilyen döntést hozni egyáltalán egy ilyen krízisben, ami, amit most átélünk, ez tulajdonképpen 2007-ben egy élelmiszerválsággal indult, ami ugyanakkor nem Európát illet, érintette, de volt olyan pillanat, amikor a plenáris ülésen még azok a képviselők is, akik a GLP-ról negatív véleménnyel voltak, azt mondták, hogy mit tehetnénk, Istenem, az európai közös agrár politikáért, hogy mi biztosítsuk polgáraink számára biztonságosan az élelmiszerellátást. És e, gyakorlatilag megkérdezhetjük azt, hogy e, tehát az árak, amiket az élelmiszerért fizetnünk kell, ugye ezeket érintette ez a dolog. Én azt gondolom, hogy e, ez az elemzés máshogy nézne ki, hogyha más feltételezésekből indult volna ki, ugyanis akkor az ön téziseinek a helyességét igazolni lehetne, de ez csak tényleg bizonyos feltételek teljesülése esetén van így. Ugyanis az élet az ennél jóval összetettebb. És a kollégám, Olenizsek barátom, Olenizsek úr egy érdekes tézist mondott. Elmondanád újra ezt a tézisedet? Mernéd ezt újra nyíltan uh, Lengyelországban is akár így kinyilvánítani, amit itt elmondtál? És hogyha igen, akkor azt kérdezném, hogy ezt hogyan értékelnék most jelen pillanatban Lengyelországban? És akkor vissza a professzor úrhoz lezárásként, hogy mit gondol professzor úr, hogy a differenciált közvetlen kifizetések Európában. Tehát ezek a, ez a differenciáltságuk, hát ez, ennek azért oka van, ez valami nyugszik, ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. És e, gyakorlatilag ugyanazért a tevékenységért, hát nem fizethettünk mindenkinek ugyanannyit, hiszen e, hogyha itt különböznek ezek a kifizetések, például a greening is ö, megkülönbözteti ezt a dolgot, és nagyon sajnálom, hogy nincsen elég időnk arra, hogy ezt a témát ezt részletesebben megbeszéljük önnel, professzor úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Oczywiście chciałbym <clears throat> odpowiedzieć mojemu przyjacielowi, panu posłowi. Természetesen szeretnék válaszolni a barátomnak a hozzám intézett kérdésre. Hát nyilván szívesen dolgozom önnel együtt, de a kapról való véleményemet mindig is nyilvánosság előtt is vállaltam. De tanárom véleménye is érdekel, és ez is nagyon fontos számomra, mert én úgy gondolom, hogy az igazságot igenis el kell mondani. És a gazdák ezért engem becsülnek is. A kapról alkotott véleményemet és az arról szóló igazság nyilván a gazdák életére is napi szinten befolyással van. A nyilvánosság előtt tett nyilatkozatok, hát én azt gondolom, hogy te is egyetértesz velem, csak éppen félsz attól, hogy elmond ezt a gazdáknak, nem? Merci, <coughs> Köszönöm, elnök úr. Én az ő hozzászólásának különböző aspektusaihoz szeretnék hozzászólni. Számos alkalommal állította, hogy a közös agrárpolitika nem tette lehetővé, hogy a társadalom többi részével egyenlő jövedelmet tudjunk biztosítani. Azt gondolom, hogy ezt senki nem vitatja. De közgazdászként vannak-e szimulációs hatástanulmányai arra vonatkozóan, hogy ha az elmúlt húsz évben nem lett volna közös agrárpolitika és első pillér, akkor mit értünk volna el? Ez az első kérdésem. A második felidézte annak lehetőségét, hogy a második pillér felduzasztása érdekében pénzt irányítsunk át. Tehát ha végül megengedjük bárkinek, hogy azt tegye, amit gondol, akkor úgy gondolja, hogy ez megfelelne az Európai Unió szellemiségének? Hiszen mi nagy piacot szeretnénk létrehozni, ahol az egyes helyeken a feltételek a lehető legközelebb állnak egymáshoz. Aztán utalt még több alkalommal is a VTO-ra. Még azt a szót is használta, hogy milyen fenyegetést jelent a VTO. Én úgy gondolom, hogy a dohai fordulónak vége. Már húsz éve foglalkozunk ezzel. Egy másik világban ez még talán felélethetne, de ebben a világban ez nem így működik. Új hatalmak emelkednek, új kereslet jelenik meg, és másképp kell erre reagálni a mezőgazdaság részéről. Már nem a mezőgazdasági termelés a kérdés, hanem az élelmiszertermelés. Ez van a fókuszban. Úgy gondolja, hogy a hatalom nem fog áthelyeződni fokozatosan a WTO-tól a G20-ra és a FAO-ra, amely az egész kapott más szempontból fogja majd megvizsgálni, mint a WTO? Már nem már majdnem 20 éve létezik a WTO, de egyre inkább bilaterális síkra helyeződnek a dolgok a multilaterális helyett. Említette még az áringadozás kérdését is. Ez egy új jelenség, vagy legalábbis néhány éve öltött csak ilyen mértéket. a gazdálkodók hogyan tudnak a kap keretein belül reagálni az áringadozás kihívására? Köszönjük, Michel. Dinovszki képviselő, köszönjük szépen. Közvetlen kifizetések. És hát a legtöbben valószínűleg egyet értenek velem, tényleg számos hátránya járnak. Lehet a professzor téziseivel együtt érteni, hogy a területek, földterületeknek az ára az égbe szökik, lehet az, az igazságosabb felosztással is beszélni, és egyetértek azzal az általános megállapítással, hogy a második pillért jobban kellene támogatnunk. Lengyelországban nagyon érdekesek a tapasztalataink ezzel kapcsolatban, mert a forrásoknak a szétosztása azért 50-50 százalékot -50 tett ki. Vannak persze más tapasztalataink is, méghozzá azok, hogy a források legnagyobb része közvetlen kifizetésekből nem a gazdákhoz kerülnek, tehát azok, akik valójában elvégzik a mezőgazdasági munkát, hanem akik tulajdonképpen kisebb, nagyobb földterületet birtokoltak. Ők kapták ezeket az összegeket. Úgyhogy nem értek önnel egyet, hogy az inaktív, illetve aktív termelőnek a definícióját törté, törölni kellene, mert azokhoz kellene, hogy eljussanak a támogatások és a kifizetések, akik a valós agrártevékenységet végzik. Lehet számos hátránya a rendszernek. Ezzel azt hiszem azt a tézis nem kérdőjelezzük meg, hogy a közvetlen kifizetések Európában és az egyes tagállamokban átlagban a gazdák jövedelmének az 50%-át kiteszik. Ha ez nincs így, és egyetértenék önnel abban, hogy ezek tulajdonképpen elhanyagolható arány képviselnek, és eltörőjük, akkor mi történne? Hát nagyon egyszerű a válasz, vagy nőni fognak az árak, tehát a, mm, az élelmiszerek ára is nőnek, hát ezt nem lehet megengedni Európában, hiszen az alapvető célkitűzésünk az, hogy méltányos áron, azaz nem drágán jussanak az európai fogyasztók az élelmiszerekhez. A másik lehetőség, hogy koncentrálni kellene a termesztést, a termelést, minden azzal együtt járó negatív következménnyel együtt. Tehát a hátrányok dacára én azt gondolom, hogy ezek a közvetlen kifizetések igenis teljesítik a funkciójukat. Végig azt reméltem, hogy a prezentáció során egy kicsit többet fogunk majd hallani az igazságos felosztásról, szétosztásról. De ön azt mondta, hogy ez a politikusok feladata, hogy ezt az igazságosságot bevezessék. Hát ezzel problémám van, mert azért egy általános kérdés az, hogy egy gazda, mondjuk egy brit, spanyol, portugál vagy lengyel gazda, hogyan konkuráljon ha mondjuk 200 eurót kap az egyik sertés tenyésztő, miközben a másik 450-et kap hektáronként, miközben ugyanazt a munkát végzi. Hát ez a probléma, ezzel kell foglalkoznunk. Úgyhogy nem Csolos úr biztos úrnak a tézisét kell elfogadnunk, arra nézvés, hogy pótlólagos funkciót töltenek be, ezek a kifizetések az Európai Unión belül, ezt nem tudjuk elfogadni, ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönjük szépen Kalinowski úrnak. Jár úr következik. Köszönöm szépen a szót, és ezt a, az előadást is, amit az irodámban követtem, a webstreamingen. Eléggé agresszív modelleket próbálnak itt eladni nekünk, különböző alternatívákat felvonultatva, persze, hát mindenki próbálkozhat az agráriumban, lehet liberalizálni a mezőgazdaságot, de hát itt a kapról beszélünk, és ez azért alakult ki, hogy a hagyományos kultúrtájat megőrizzük, és bevételt, jövedelmet biztosítsunk a gazdáknak. De azért is hívták életre, hogy az európai polgároknak itt Európában az alapvető élelmiszerekkel el tudjuk látni. Lehet, hogy ma azt mondjuk, hogy odjan már, hát micsoda érvek ezek, hiszen hogyha a gazdák nem tudnak eleget termelni, hát akkor nem menjenek a világpiacra. Hát azért ez nem ilyen egyszerű. Nyilván pénzben is fáj mindez nekünk. A kérdés az is, hogy mondjuk mennyibe kerül nekünk az, hogy nem vagyunk energia behozatal szempontjából függetlenek, energiaellátás szempontjából függetlenek. Ennek is van költsége. Ha önálló, önellátók lennénk, önállók lennénk, akkor nyilván ez lenne a jó, és akkor a világpiac sem tudna ránk nyomást gyakorolni. Nyilván, ha már ezt nem akarjuk, és nem így fogjuk ezt eldönteni, ezt a társadalomnak kell eldöntenie, hogyha az európai agrárpolitikát abszolút módon liberalizálni akarnánk, akkor ennek is vannak különböző aspektusai. Nehéz azért ez és és pontosan meg kell nézni, hogy ez milyen költségekkel jár. 27 cent naponta Európai Uniós polgárra számolva a költsége Európában a biztonságos élelmiszer előállításnak. 27 cent per fő per nap. Ugye a kérdésem az, hogy például az élelmiszerbiztonságra vetítve is megvizsgálta ezt a kérdést, mert ugye három hétig el vagyunk autó nélkül, de azért enni kell a három hét alatt is. Aztán egy másik dolog, ami hát saját magam szakértőként azért ezt hiányoltam, és ezt azért el kell majd magyarázni a közvéleménynek is, hogy az európai agráriumban nagyon sokszor az a helyzet, hogy úgy nem akaródzik bizonyos dolgoknak az elfogadása, vagy egyáltalán az aktív részvétel ebben a politikában. A gazdáknak hihetetlen reformokat és követelményeket kell teljesíteniük, és azért ezt, ezt lássuk be, hogy óriási a teljesítményük. Ugye voltak korábbi reformok, inkább ilyen vállalkozási aspektusokat kellett figyelembe venni, aztán jöttek a környezetvédelmi követelmények. Vannak nyilván előrelépések, nincsenek már exporttámogatások, ez szerintem jó. Az agrárpolitika kezdetén a kiadásainknak a felét az, e-, az exporttámogatások tették ki. Ezek már nincsenek. És tulajdonképpen azért ö, olcsóbbá váltak a dolgok. Említettem ezt a 27 centet per fő per nap, korábban ez a tétel ez 35 cent volt. Úgyhogy megint ezt asszonyal abszolút egyet értek, mert azért vagyunk itt, hogy a fejlődést mozdítsuk előre. Egy bizonyos, meghatározott cél felé. És lehet, hogy ezzel kapcsolatban jó lenne hallani még egy pár konkrétumot, hogy hogyan tudna hatékonyabbá és, és még jobbá válni az agrárium. Ultimo intervento, Albert. Ja, Szépen, Albert. Azért jelentkeztem ilyen későn szóra, mert mindenképpen meg akartam hallgatni az előttem szólóknak a véleményét. Professzor úr, önnek azt mondom, hogy nagyon érdekes volt a, az expozéja, érthelmezhető, érthető az érvrendszere, de van egy pár dolog, amivel nem értek egyet. VTO. Nem tudom, hogy mennyiben látott valóban üzemet életközelben, hát én láttam egy párat, és ha megnézem, hogy a, a határok mentén micsoda rablógazdálkodás folyik, akkor azt kell mondanom, hogy örülök annak, hogy nálunk Európában más az agrárpolitika. New Yorkból Los Angelesbe repülvén láttam Kaliforniában olyan területeket, ahol a vegetációs idő alatt is barnák voltak a földterületek. Nyilván megkérdeztem, hogy miért barna színűek ezek az öntözéses területet. És arra volt a, erre az volt a válasz, hogy már 50 méterrel mélyebbről kell felhozni a vizet, mert nem vettük észre, hogy a sótartalom nőtt. És egyszerűen ezeket a területeket annyira sós vízzel öntöztük, hogy nem lehet már rajtuk ma termelni. Hál' Istennek ezeket az európaiak még nem követték el ezeket a hibákat. De azért, ha megnézzük Kínát, akkor azért látnunk kell, hogy a mélyből felhozott vízzel locsolnak nagyon sok területet, és ezeknek a területeknek az aránya nagyon sok esetben eléri a 40%-ot is. Jártunk Brazília, közepén, ahol hatalmas nagy agrárfarmokat láttunk, és ott az átfolyó folyók vizét tulajdonképpen egyszerűen maximálisan felhasználják, átszivattyúzzák a, a az öntözésre. Most gondoljanak arra, hogyha itt Európában mondjuk a Duna vizét kiszivattyúznánk, mert öntözésre kívánjuk felhasználni. Hát mi nem ilyen európai agrárpolitikát szeretnénk. Itt nálunk sokkal több a követelmény, sokkal több feltételnek kell megfelelni, legyen az környezetvédelmi vagy más jellegű, és azért a fenntarthatóság is egy, nagy, is egy nagyon fontos kritérium. Tehát ez az első pillér, az, amelyből a kompenzációt kell a gazdák felé kifizetni, mely kifizetéseknek a mértékéről persze még kell vitáznunk. Voltak már problémák, több esetben kérdések, amelyeket megbeszéltünk, de akkor nem volt ön itt professzor úr. Nos, 50 évvel ezelőtt csináltam meg a jogosítványt, és aztán árakat is tudnék önnek mondani, mert mondjuk ha egy újságot vettem, akkor az 5 cent volt, ma már 70 centet fizetnék, ugyanúgy, hogyha el akarom adni a megtermesztett gabonámat, akkor régen régen mondjuk 18 cent volt az ára, és aztán fölment nyilván, de hogyha ezeket az arányokat megnézem, hogy minek növekedett az ára, akkor ennek mindenhol kellene érvényesülnie, tonnánként a gabonánál 2000 euró volt az ár, most ennek már csak 440 euró lenne az ára, tehát kéne kompenzációt fizetni, de még ha meg is kapom ezt a kompenzációt, akkor az 50 évvel ezelőtti bruttó hozamom alatt vagyok még mindig 260 euróval. Az európai agrárium a termelésnek a növekedésével és a gazdáknak a hatására, befolyására nagy mértékben járult ahhoz, hogy az európai fogyasztók jobb áron férnek hozzá a termékekhez, az árukhoz, anélkül, hogy rablógazdálkodás folyna. És ezért nem tudok mindennel egyetérteni, amit ön mondott, professzor úr. Végezetül érdekelne az, és remélem, hogy konkrétan fog erről szólni, hogy ön az agrárpolitikát a közös agrárpolitika keretében hogyan képzeli el? Ez szerintem nagy érdeklődésre tartana a számot itt körünkben, és örülnék, hogy egy pár konkrétumot tudná erre vonatkozóan mondani. Bene, grazie. Abbiamo avuto un interessante dibattito, il professore se voleva... És azt gondolom, hogy nagyon érdekes vitát folytattunk. Amennyiben a professzor úr nak az volt a célja, hogy itt ébren tartson bennünket, hát ez sikerült. Visszaadjuk a szót önnek, Swinburne professzor úr, és bízom abban, hogy tényleg konkrét javaslatokat tud most előterjeszteni, hiszen a kapreformja itt van az asztalon, október óta, amikor is bemutatásra került a biztos úr által, Nyilván itt határidőket kell tartanunk, úgyhogy, mint ahogy mondtam, professzor úr, visszaadjuk a szót önnek, és kérem szépen, hogy használja ki ezt az időkeretet. Mr. Chairman, I'll, I'll try to do... Köszönöm, elnök úr, megpróbálok így tenni. Ez nyilván egy széles spektrumú és érdekes vita volt. Azt szeretném mondani, hogy igen, közgazdász vagyok, vagy legalábbis próbálok úgy csinálni, mintha az lennék, nem vagyok politikus, és ez nagyobb szabadságot ad nekem, hogy elgondolkodjak a dolgokról. Másodszor pedig, ha jól értem, akkor a bizottság javaslatáról önök egy műhelymunka sorozatot folytatnak. Számos kérdés merült fel a közvetlen kifizetésekről való vitában, de ezek egymást követő workshopokon is felmerülnek amikor megkértek, hogy ezt a prezentációt tartsam meg, akkor mondták, hogy a VTU említése is hasznos lenne. Egyébként egyetértek néhány hozzászólással. A Doha forduló úgy tűnik, hogy kifulladt, és a VTO kompatibilitást illetően érkezett néhány akadémikus kérdés is. Ugyanakkor ezeket se söpörjük félre, és ne feltételezzük, hogy a VTO már egyáltalán nem játszik jelentős szerepet. Igaz, hogy egyre több kétoldalú megállapodás születik, de ez a VTO rendszerén belül történik, nem pedig azon kívül. A VTO egyezmények pedig továbbra is érvényesek. És ha harmadik országok világszerte nem értenek egyet az Európai Unió lépéseivel, akkor azt a WTO-n belül fogják majd felemlegetni, ahogy ez néhány évvel ezelőtt a cukor esetében is történt. Remélem, hogy nem volt túl provokatív a prezentációm. Néhányan önök közül mégis úgy érezték, hogy egy kicsit túl messzire mentem. közvetlen kifizetések rendszere Európa szerte számos különböző típusú gazdálkodási módszere terjed ki. Ezért nagyon nehéz egyetlen olyan rendszert kialakítani, ami minden egyes régiót és gazdát kellően lefed. A méltányosság többször felmerült, mind az egyes gazdáknak adott pénz egységgel kapcsolatban, és tudom, hogy ezt nem lehet kellően méltányossá tenni. Közgazdász létemre nem kaptam megfelelő definíciót arról, hogy mi is a méltányosság. Az Európai Unió például mutatóként használja a hektáronként adott támogatást, de van olyan, hogy a nagy földtulajdonosok többet kapnak, mint a kicsik, így tehát jelentős vita zajlik ezzel kapcsolatban. A méltányosság vagy fairség kifejezést a tisztességes versenyel kapcsolatban is emlegették. Ha a közvetlen kifizetéseket szétválasztjuk, akkor azok nem fognak hatni a, a versenyre. Akkor nem fogják tükrözni a termelés mennyiségét. Az élelmiszerellátás biztonságát tehát külön kell kezelni a közvetlen kifizetésektől. Ha azt gondoljuk, hogy ezek a közvetlen kifizetések ahhoz vezetnek majd, hogy az élelmiszerellátásunk biztosítva lesz, és ez fontos számunkra, akkor teljes mértékben át kell gondolnunk a közvetlen kifizetések rendszerének működését, és azt, hogy ez hogyan hat a kereskedelmi partnereinkre. Azt hiszem, hogy voltak konkrét javaslataim. Azt javasoltam önöknek, hogy az aktív gazdákkal kapcsolatos javaslatot gondolják át. Kettő, egyesek szerint három indokból. Például, mert a Redingi Egyetemről jöttem, de egyrészt azért gondolom így, mert ez bonyolítja az Európai Unió kapcsolatát a vto val Másrészt pedig azért, szerintem ez számos különböző gazdálkodási típust és rendszert fed le, amelyek mind közrejátszanak az európai mezőgazdaság multifunkcionalitásában. Meglehetősen fontosnak tartom azt, hogy a kereszt megfelelés, a greening és hasonló követelmények fontosak, akkor nem logikus, hogy a földtulajdonosok és földkezelők egy bizonyos csoportját kizárjuk a támogatásból csak azért, mert nem aktív gazdák. Azt javasoltam önöknek, hogy mivel a bizottság azt javasolta, hogy a költségvetés 30%-át fordítsák a környezetbarátabb tételre, ezt talán növelni kellene. Ennek ismét két oka van. Az egyik az, hogy azt gondolom, hogy jelenleg a közvetlen kifizetéseken belül az alapkifizetés és a greening kifizetés összekapcsolása a WTO-ban problémákhoz vezethet. Másodszor pedig azért, mert őszintén úgy gondolom, hogy az általány kifizetéses rendszer, amelyben mindenkit ugyanúgy kezelnek, nem a legjobb módja a jelentős pénzösszegek elköltésének annak érdekében, hogy a, az európai mezőgazdaságot kizöldítsük jobb lenne, hogyha ezt a pénzt a második pillérben fektetnénk be, vagy azt mondanánk, hogy az első pillérben elfogadjuk ezt, az alapvető alapkifizetést és a kizöldítésre való kifizetést azt egyben adjuk oda a tagállamoknak, és objektív kritériumokat határozunk meg az egyes régiókra, amelyeknek meg kell felelni a kizöldítési komponens segítségével. A prezentációmban nem említettem, a jelentésben ugyanakkor benne volt, hogy a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban hasznos lenne figyelembe venni a területi kohéziót, amelyről már a vita során is szó volt. Lehetséges lenne a közvetlen kifizetéseket úgy megalkotni, hogy a a WTO zöld dobozával ezek összhangban lehessenek. A bizottság javaslatát figyelembe véve vannak olyan elemek, amit tudunk támogatni, és vannak olyanok, amelyeket még lehetne javítani. Ma nem hoztam önöknek arra vonatkozó modelleket, hogy mi történne, hogyha az európai mezőgazdaságot így vagy úgy alakítanánk át, Önök közül egyesek azt mondták, hogy egyik napról a másikra bevezetni ezt, az katasztrofális hatásokkal járna. Én néhány módosítást javasoltam a bizottság javaslatát illetően. Ha azt kérdezik, hogy hogyan kellene a jövőben kinézni a közös agrárpolitikának, akkor én azt felelném erre, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt a közvetlen kifizetésekkel kellene megvalósítani. Ez ahhoz vezet, hogy a földtulajdonosnál marad a haszon nagyobb része, de hogyha szeretnének kitörni ebből a mókuskerékből, akkor a 20 évvel ezelőtt megindított tervezett program, amely teljesen szétválasztott rendszer, amit 10-15 év alatt kivezetnek, és e, egyfajta kötvényrendszer, e-, e, erre még vissza kéne térni. Az európai gazdáknak azért vannak magasabb költségeink, mint a világon máshol élő gazdáknak, tehát ez hatással van az élelmiszerbiztonságra is. Az állat jólétben ez különösen problematikus, de más területeken is felmerül. Európában nagy a népsűrűség, a költségek ehhez is kapcsolódnak. Az EU-nak még mindig jelentős vámtételei vannak számos terméket, illetően például az olajos magvakra. gyakorlatilag kettős kifizetési rendszer van. Ugyanis ha a közvetlen kifizetések betöltik a szerepüket, akkor az EU-nak miért van szüksége magasabb vámokra? A, az egyik kiválthatná a másikat. Ez túlmutat az én mai témámon, hiszen ma gyakorlatilag a bizottság javaslatára kellett volna beszélnem. Elnézést, hogy nem válaszoltam minden felvetett kérdésre, de Gyakorlatilag ennyit tudtam én most elmondani. Köszönöm. Bene, grazie, grazie al professore. Köszönöm szépen, köszönjük szépen Swinbank professzornak, és akkor áttérünk napirendünk 14. pontjára ami a 73 per 2009-es tanári, tanácsi rendeletek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013-as alkalmazása tekintetében történő módosítása. Most meg fogjuk vizsgálni ezt a jelentést, amelyet Luis Manuel Capula Santos képvisel, vagy készített elő, hiszen a mostani rendszer 2013-ban is érvényben marad, de lesz egy pár pénzügyi rendelkezés ezen rendszeren belül, amely csak 2012-ig marad érvényben. A támogatások köre, tehát a 2014-es évre is vonatkozik már, és tudjuk, hogy ez egy olyan év, amikortól kezdődik a, a többéves pénzügyi keret ismerjük a bizottság javaslatát, arra nézvés, hogy ezt az átmeneti időszakot lefedjük, mielőtt az új közös agrárpolitika életbe lép. Luis társunk sajnos személyes okokból nem tud ma itt lenni, és elnézést kér, de Gutierrez képviselő fogja őt helyettesíteni, úgyhogy mindjárt át is adom neki a szót, és minden kollégát emlékeztetnék hogy az esetleges módosító indítványokat március 29-éig kell déli 12 óráig benyújtani. Bár még eddig nem kerültek megfogalmazásra. Módosítók. No, ez a 73-as tanácsi rendelet a közvetlen kifizetésekről, amely rendelet ugye most hatályos. Ennek a függelékében van egy táblázat a felosztó kulcsokkal 2013-ig. Nagyon fontos, hogy ezeket a közvetlen kifizetéseket most 2003-ra kell előirányozni. Ugye ennek az évnek az az érdekessége, hogy ez a 2013-as év már 2014-es pénzügyi évnek felel meg. Tehát a, hát a év megfelel a pénzügyi évnek, azaz a 2012-es pénzösszegeket visszük tovább. Tehát egyrészt van egy átmeneti időszak 2013 vonatkozásában, és különböző szabályok lesznek hatályosak. A másik feladat az az, hogy a mostani közvetlen kifizetések mértékét tartsuk meg. Miközben a bevezetést az új tagállamok vonatkozásában ugye próbáljuk lépésről lépésre bevezetni, és ott van még a fakultatív önkéntes moduláció kérdése is. Én azt hallottam a jelentéstevőtől, hogy nagyon szívesen együtt működik majd velünk, és nagyszerű az is, hogy megrendezésre kerül itt az eszmecsere. Szeretném kiemelni azt, hogy ezt a rendeletet ilyen gyorsan el tudták fogadni, és természetesen az is nagyszerű, hogy most meghallgatásra kerül a képviselőknek a véleménye. Ha mindennel időben végzünk, akkor a módosítókat is figyelembe tudjuk venni, és akkor nem fognak csorbát szenvedni a gazdák azzal, hogy nem kapják meg időben a kifizetéseket. Elnök, köszönöm. Kére valaki szót ezzel kapcsolatban? Amennyiben ugyanis nem, akkor a jelentéstevő véleményét megvárjuk, és a bizottságot is meghallgatjuk, mert van itt valaki a bizottságtól és ezt követően pedig akkor nyilván hozzászólhatnak. Köszönöm szépen, mint ahogyan már elmondta a jelentéstevő is, a bizottságnak a javaslata valóban az, hogy vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a közvetlen kifizetésekre vonatkozó ajánlatunk az csak 2014-től lép életbe, ami a 2015-ös pénzügyi évnek megfelelő év. Most azt kell biztosítanunk, hogy a gazdáknak ne változzon túl sok minden, tehát ugyanaz maradjon a jelentkezési feltételekre vonatkozó előírás, mint 2012-ben. Ahogyan már itt az előttem szóló elmondta, azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt van egy ilyen phasing in összeg, amire oda kell figyelni, és olyan sémákat is szem előtt kell tartanunk, amelyek 2013-ban kifutnak. Tehát a moduláció, vagy az el nem kötött pénzetközöknek az átcsoportosítására utalnék. Tehát a 2012-es évi összegek azok, amelyek az iránymutatóak. A bizottság nagyon szeretné, hogyha el, a nyára elfogadásra kerülhetne ez a jelentés, hiszen 2013. január 1-ére már a végrehajtási intézkedésekre és rendelkezésekre is szükség van, mert a gazdáknak tudniuk kell, hogy miért és hogyan, milyen összegekét és hogyan pályázhatnak támogatásra 2013-tól. Köszönöm szépen! haladhatunk gyorsan, mert ha nincs hozzászólás, akkor megyünk tovább. Máj, március 22 kiavított itt a mellettem ülő, lesz a módosítóknak a benyújtási határideje. 15-ös napi rendi pontunk az utolsó a mai napon, az állatok szállítás közbeni védelme. Kocsahovszki elnök helyettes úr itt az előadó. Nagyon fontos eszmecserét látok itt ebben a témában, és utalnék arra, hogy novemberben ebben a témában a bizottság megfogalmazott egy dokumentumot, és természetesen az állatok szállítás közbeni védelme és jóléta, jóléta egy nagyon fontos aspektus, nyilván ennek lesznek regionális kihatásai is. Megragadtuk az alkalmat a kezdeményezésre, és meg is adom Wojciechowski képviselőtársunknak a szót, hogy elővezesse ezt a véleményt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ezen a jelentésen még dolgozunk. A munkánk hatékony. Egyébként nagyon köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját. Már többször is találkoztunk, de még kapcsolatban maradunk. Az első koncepciója a jelentésünknek már összeállt, és az alapvető megállapításai ennek a jelentésnek az Európai Bizottság által előkészített anyag tükrében azok, hogy annak ellenére, hogy van bizonyos előrelépés az ügyben, az állatok szállítási körülményei terén, hát az előrelépés azért nem teljesen kielégítő. Főként viszont arról van szó, hogy az egyik legfőbb célt nem sikerült elérni, mégpedig, amit már kezdettől fogva szerettünk volna 2005-ös rendelettel elérni, amely a szállítási feltételekkel foglalkozik, mégpedig a a szállított állatok élő állatok számának, összszámának a csökkentése lett volna, és ez is volt egyébként, ami motivált bennünket arra, hogy ezt a rendeletet annak idején összeállítsuk. A, volt 2009-ig egy jelentéstevő tevési időszak, és ez alatt 8%-kal nőtt a marhák száma, 80%-kal a sertések száma és, a, és egyébként más. A birkák 3%-kal és a juhok 17%-kal növekedtek, tehát számszerűen. Nagyon hosszú szállítási időszakokat kellett ezeknek az élő állatoknak a levágásig megtenni, és sajnos ezt nem sikerült elérni ezt a célt, hogy ezt csökkentsük. A jelentésben egyébként az is kiemelésre kerül, hogy az állatszállítás az egyébként költségeket is generál, és társadalmi, szociális és környezetvédelmi költségeket is generál, hiszen pótlagos járművek jelennek meg az út, közútjainkon, pótlagos CO2 emisszió keletkezik, de azt is jelenti egyben, hogy az hogy a hús és a hústermékek árában is lecsapódik ez a költség, ez a plusz költség, ami egyébként nem is került értékelésre a bizottság részéről, hanem egész egyszerűen akkor csak az került kijelentésre, hogy a vállalatok költség struktúrájában ezáltal a költségek keletkeznek, de végső soron ezeknek a költségeknek a végleges elemzése nem történt meg, és ezért több ezer kilométert végső soron valaki kifizeti. Nyilván ki az? Hát a fogyasztó persze egy magasabb termék árformájában. A jelentésben egyébként felállítjuk azt a tézist is, hogy az élő állatok hosszú távon történő szállítása kihat mindenképpen a hústermékek minőségére is, és, és például a helyi húsfeldolgozás és a kis mészárszékek támogatása lehetne egy megoldás, amiket támogatni kellene, és a jogi előírásoknak viszont támogatni kellene ezeknek a kialakítását, hogy minél kiegyensúlyozottabban alakulhasson ennek az iparágnak, ennek a szektornak a fejlődése. Azonban van itt megint csak egy probléma, amit már többször is megbeszéltünk a parlamentben, mégpedig a szállítási időtartam csökkentése, hogy 8 órára szeretnénk ezt csökkenteni ezt az időszakot, ami egyébként nem rég egy nyilatkozat és egy petíció tárgya is volt, amit több mint egy millió európai polgár írt alá és támogatott. És tehát ezt is azért vegyük figyelembe, hogy azt javaslom a jelentés megfogalmazása során, hogy ezt a javaslatot ismét fel kell karolni, tehát ez a 8 órás időszak, ez nagyon hasznos lenne, és hogy ezzel még tovább kell foglalkozni. Nyilván lehetnek kivételek ez alól, például különleges földrajzi vagy más körülmények meglétekor, amikor pótlagos szállítási időre van szükség, de általánosságban jó lenne arra, tehát megcélozni azt, hogy a 8 órás, vagy az azt túllépő szállítási idők élőállatok esetében inkább csak kivételek lehessenek, és ne pedig olyan tömegesen forduljanak elő, mint az jelenleg történik. Van egyébként még egy probléma, ezeknek a szállítmányoknak az ellenőrzése, ugyanis a bizottság sok adatot ad nekünk ezzel kapcsolatban, de ő saját maga is bevallja, hogy az ellenőrzések rendszer az nem egységes az Európai Unión belül, és hogy az illetékességek és a gyakorlata az egyes tagállamoknak különbözőek, ez egészen a monitorozási rendszerig terjed, és hát ez nem kedvez persze a, ennek a dolognak a javítása, javításán, és éppen ezért az ellenőrzést erősíteni kell, hiszen ennek az előírásnak ez a gyakorlati alkalmazását ezt teszi lehetővé. És itt nem csak a szállításokról van szó, hanem az államvédelmi átfogó jogszabályok kérdését is itt már érintjük, és ez persze a bizottságot és a parlamentet is feladat elé állítja, és szeretném javasolni, és legalábbis én személyesen ezt támogatom ezzel a jelentéssel, hogy nekünk meg kell fogalmaznunk azt a szükségszerűséget és elvárást, hogy a tagállamokban ez a tagállami felelősség és kompetencia kérdése, nem kell itt valami szuper intézményt kitalálni európai szinten, de nagyon fontos, hogy legyenek speciális szervek, intézmények, akik konkrétan tagállami szinten foglalkoznak ezeknek az előírásoknak a végrehajtásával, hiszen nagyon sok előírás, rendeletet és irányelvet hozunk meg, de aztán utána a gyakorlati alkalmazásuk során utána gyakran sokszor kiderül, hogy vagy senki nem tud róla, mert hogy gyakorlatilag gyenge az ellenőrzési rendszer, vagy rosszul működik, vagy egyáltalán semmilyen reakció nem érkezik az ellenőrző hatóságok részéről. Nagyon sok állam tapasztalataira szeretnék utalni, például Lengyelország is ezek között van, hogy azok az ellenőrző rendszerek, amelyek léteznek, azok ugyan gyakorlatilag működnek, tehát ellenőrzik azért ezeket az előírásokat, de hát ez csak az ezer feladatuk közül egy, amit végrehajtanak, például Lengyelországban, és így, ez így van, hiszen az közúti ellenőrzéseket is ők folytatják le, de egyik feladat sem, az állatok szállításának az ellenőrzése sem jelenti prioritást ezeknek a szerveknek az életében. És ezért nem valósulnak meg a gyakorlatban teljesen. Az államvi- állatvédelem nem valósulhat meg addig, amíg a gyakorlatban nem valósulnak meg ezek százszerzelékig. Tehát ezért azt a követelést fogalmazom meg, hogy az ellenőrző rendszereket kell erősíteni, és specializált szerveket kell erre kialakítani. Nem kell itt ilyen hatalmas intézményekre gondolni, csak az a lényeg, hogy ezeknek viszont nem melléktevékenységként kellene, hogy ez jelenleg van ezzel a területtel foglalkozni, hanem fő területként. Hát gyakorlatilag ez is itt a legfontosabb tézis, amit most itt elmondtam a jelentésben. Meg vagyok rá győződve, és egyébként megértem persze, hogy a szállítási vállalkozásoknak is vannak jogaik és igényeik, de én azt gondolom, hogy egy normál, normál módon működő piacon nem léphet föl ez az eset túl gyakran. Gondoskodni kell arról, hogy az állattartás, szállítás és levágás, ez aránylag területileg egymás közelében történjen, tehát hogy ne kelljen ezeket a szegény állatokat egész Európán áthurcolni és ott levágni, mert hiszen ez a fogyasztók érdekét sem szolgálja, az állatok érdekét nyilván nem, és a egész Európa érdekét sem szolgálja. és a gazdasági régiók fenntartható fejlődését sem szolgálja, hiszen itt tenni kell ennek érdekében a kismészár székeket, támogatni kell az ő kialakulásukat és működésüket, és arról is gondolkozni, gondoskodni kell, hogy ezek a kis ilyen mészárszékek, ezek ott alakuljanak ki, ahol az állatokat tartják. És a szállítás pedig nyilván úgy néz ki, hogy sokkal egyszerűbb már a terméket a húst szállítani, mint az élő állatokat ahol nagyon nagy feltételeknek kell megfelelni. Tehát ez így gyakorlatilag az alapgondolat ennek a jelentésnek. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Elizabeth Jegle. Köszönöm szépen. Jegle asszony kap szót elsőként. Köszönöm szépen. Nem akarok itt elébe menni a dolgoknak, de azért fontos pár dolgot kimondani. Először is köszönet a jelentéstevőnek, aki véleményem szerint nagyon jó és jövőben mutató tényeket állapított meg és fektetett itt le. Nem az élőállatokat, hanem a húst kellene szállítani. Ez szerintem az egyik legfontosabb érv, Korábban nem így volt ez, hiszen eh, higiéniai feltételeket szabtunk meg, a kisebb vágóhidak nem tudták ezeket a feltételeket hozni, éppen ezért ezeket be is zárattuk. Úgyhogy igenis köze van az itteni európai döntéseinknek ahhoz, hogy például a kis vágóhidakat bezárattuk, bezárták, és már csak a nagyok vannak meg. Úgyhogy itt azért egyfajta paradigmaváltásra van szükség a védelem szempontjából. Mind a mellett, és lehet, hogy ezt majd módosítókkal beleintegrálhatjuk a szövegbe, hogy a kereskedelemre is oda kell figyelni. A kereskedelmi aspektus nem szabad elhanyagolni, mert a, az eladások és az állatjólét kérdése is összefügg vele. Szükségszerűnek és helyesnek tartom Baden-Württembergből jövőként, itt Németországból jövőként úgy gondoltuk, hogy igen, hát a 8 óra lehet egy határidő, de azért a 8 órán túl még akkor ott van a rakodási idő. És egyébként azt mondanám, hogy nem is annyira 8 órában kéne egy meghatározni a, a határidőt, mert vannak olyan állatok, amelyek ezt nem bírják ki, vannak más állatok, akik lehet, hogy 10 órás szállítást is elviselnek, Úgyhogy ezt pontosan meg kellene vizsgálni. Voltak is már vizsgálatok, lehet, hogy túlságosan részletbe menő ilyen is, de hát nyilván a szállítási feltételeket pontosan rögzíteni kell, tehát például a szénát beszórni a szállítás alatt, aztán ugye ne felejtsük el a pihenési időt, amit azért az állatok is megérdemelnek, a két rakodás között, hiszen már a rakodás is stresszt jelent az állatok számára. Úgyhogy erről is mindenképpen el kell gondolkodnunk. Volt egy rendezvény tegnap, és ott azt hallottam, hogy eh, az, ahogyan az emberek kezelik ezeket az állatokat, azoknak is meg kell, hogy legyen a megfelelő képzettsége. És ez nyilván egy nagyon fontos téma, ami belekerül majd ebbe a saját jelentésünkbe is. 2005-ben tettünk már egy kísérletet ugye a helyzet megoldására, az a, az ellenőrzés kérdése volt, amit még mindig nem sikerült megoldanunk nemzeti tagállamok szintjén, és ahogyan az jelentéstevő elmondta, itt van még pótolni való. Aztán probléma az is, hogy másként interpretáljuk a rendeletet az egyes tagállamokban. Hát erről is el kellene gondolkodni. És aztán régebb óta ismeretes számomra, nem tudom persze, hogy minden tagállamok, tagállam vonatkozásában is igaz-e, az az, hogy a szállításra alkalmazott autók, szállítóeszközök több emeletesek is lehetnek. Ilyenkor ezek a transporterek ugye azért két emeletesek, mert nem tudják a régi eszközökben a nagyobbra hízlalt állatokat elszállítani. És most Németországról beszélek. Nem elég magasak a szállítóeszközök, tehát gyakorlatilag két emeletet tölt meg az állatokkal, és a a vonatkozó közúti szabályok ugye négy méterben szabják meg a maximális magasságot, és a rakodás alatt fölengedik négy méterre az eszközöket, a szállítóeszközöket, majd pedig csökkentik a belső magasságot, és ez, ez szó szerint nyomás gyakorol az állatokra, ami aztán kihatással van nyilván a hús minőségére is, amikor feldolgozzák. Tehát ugye itt két eh, érdek és két szabályrendszer ütközik, közlekedési szabályok, illetve hát az állatok szállítására vonatkozó szabályok. Pazán asszony is egyetért velem, ezt tudom, az állatvédelmi stratégiát tekintve. Nyilván ezeket az általán elmondottakat figyelembe kellene venni, egy szélesebb megközelítésre van szükség, hiszen nem szabad tovább nyomás alá helyezni pénzügyi szempontból a gazdákat, és nyilván be kell ültetni az állat védelmi tematikába a kereskedőket is, és a szállítókat is. Tulajdonképpen mindenkinek van felelőssége, hogyha azt akarjuk, hogy jól működjön ez a szektor, az állatok szállítása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát a támogatás keretében, amit ön is emlegetett, Balzen képviselő megkapja a szót, és aztán Kaltenbach képviselő. Tack, herr ordförande, och tack, Wojciechowski, för ett ambitiöst och bra jobb. Köszönöm, és szeretném eh, Wojciechowski úrnak is megköszönni a eh, kiváló munkát. Szeretnék néhány szót mondani a vágóhidakról. Ebben a kontextusban meg kell követelnünk, hogy a higiéniával kapcsolatban is tartsák be a, az előírásokat. Én egy korábbi jelentésnél árnyék előadó voltam, és vannak bizonyos tapasztalataink azt illetően, hogy nagyon távol vagyunk még ettől. És amikor racionalizáljuk a vágóhidak szektorát, nos ez nem lehetséges. Nem támogathatjuk hogy az állatokat 12-14 órán keresztül szállítsák a legközelebbi vágóhídig. Ismét fel kell idéznünk a második pillérrel kapcsolatos kérdést. amely a régiókra vonatkozik. Inkább a szállítási szektorra gondolok itt. Ami megdöbbent az, hogy a bizottság olyan iránymutatásokat akar bevezetni, amelyek kifejezetten kimondják, hogy a rendelet egy része nem felel meg teljes mértékben azoknak a tudományos értékeléseknek, melyeket mostanáig végeztek. Ami gyakorlatilag azt akarja mondani, hogy nem tartjuk tiszteletben a tudományos eredmények, eredményeket, noha a mi jogszabályunknak ezen kellene alapulnia. Ezt én nagyon komoly dolognak tartom. Úgy gondolom, hogy most olyan módosításokra lesz szükség, amelyek tiszteletben tartják ezeket a tudományos eredményeket. A nyolc óra az egy nagyon szép jelmondat. Ezzel mozgósítani lehet a polgárokat, meg lehet értetni velük, hogy mit jelent az állatok szállítása. de nem vagyok biztos benne, hogy ezt a 8 órás határidőt rögzíteni tudjuk a jogszabályban is. Ugyanis ez nem felel meg a tudományos eredményeknek, amelyek szerint a 8 óra túl sok. És bizonyos körülmények vagy bizonyos állatok számára ez nem megfelelő. Noha vannak olyan állatok és olyan körülmények, amelyek esetében hosszabb szállítás is elfogadható. Most egy kicsit kétértelmű helyzetben vagyunk. A polgárok és a tudósok között középen helyezkedünk el még át kellene gondolni ezt a kérdést, hogy a jövőre nézve olyan megoldást találjunk, ami jó az állatoknak, de a gazdaságnak és a társadalomnak is. Úgy gondolom, hogy a legjobb gazdasági megoldás az lenne, hogyha ismét lennének regionális vágóhidak. Ugyanis akkor már csak a húst kellene szállítani. És ez már feldolgozott húsokra vonatkozik. Ez sokkal hatékonyabb, mint állattetemeket vagy élő állatokat szállítani. Köszönöm. Zabierze pani poseł Kadenbach, następnie pani poseł Ja, äh, auch von meiner Seite mal ein herzliches Dankeschön an den Berichterstatter. Én is köszönöm szépen a jelentést, Ebbenek Kaldenbach asszony, a jelentését, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az a gondolat, hiszen gyakorlatilag rendeletekkel próbáljuk azt helyrehozni, amiket strukturálisan elrontottunk. Itt végső soron állatvédelemről van szó, és arról, hogy a hosszú szállítási időket el kell kerülni. De én azt hiszem, hogy ez az egész gond, ez abból ered, ahogy most jelen pillanatban itt Európában a mezőgazdaságunkat kialakítottuk. És én azt gondolom, hogy éppen ezért nagyobb körben kell gondolkoznunk, és ezzel a rendelettel önmagában a haszonállat, gazdálkodást és az állatok további feldolgozását össze kéne kapcsolni egy jövőbeli módosított mezőgazdasággal. És azt gondolom, hogy a 8 óra ez a szállítási idő, ez igazából szimbolizálja a jelenlegi helyzetet. Ugyanis az a helyzet Európában, hogy az állatok a mai módon hova kell őket elszállítani, és ez milyen szenvedést okoz ezeknek az állatoknak. És én ezért most, hogy itt szigetekről van szó, vagy nem tudom én milyen feltételekről, de itt Európában mindig vannak feltételek, hogy több olyan feltételek, adottságok, hogy több húst fogyasztanak egy bizonyos helyen, mint amennyit elő lehet állítani. És ezért oda kell vinni tehát ez strukturális kérdés, és ezért a jelenlegi rendelettel és a végrehajtási e, határozatokkal ezt a jelenlegi helyzetet kell tudni leképezni. És az EFSA-nak a legfontosabb felismerése az, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk ezeket az állatokat a fajuknak megfelelően elszállítani. És Luther úrral már 2009-ben ezt a vitát, amikor lefolytattuk, akkor már elkezd, mondtuk azt a példát, hogy most képzeljük el azt, hogy van egy francia ágy, amin négy szarvasmarhát, vagy nyolc juhot, akármilyen időjárás is van odakint, szállítanak. Tehát azért próbáljuk meg ezt elképzelni akkor most képszerűen magunk előtt, és ki kell tudni alakítani itt Európában egy olyan e, keret viszonyokat, hogy ez e, elviselhető módon tudjon megtörténni. És hogyha meg figyeljük, hogy milyen eszmecserék zajlanak a vidékfejlesztés területén, akkor láthatjuk azt, hogy ez bele kapcsolódik ebbe a témába. A módosító indítványaink, amivel egyébként nem értünk mindent együtt, ami eddig elhangzott, de a módosító indítványainkban szeretnénk elérni, hogy a legújabb tudományos felismerések alapján történjenek ezek az állatszállítások, és hogy más területeken is meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy regionális, helyi vágóhidak ö, alakuljanak ki. Tehát nem szabad a gyereket a fürdővízzel együtt kiönteni, és mondjuk azt, hogy mi csak állatokat akarunk védeni, de másrésztről viszont meg akkor elhanyagoljuk a válságot és a gazdasági feltételeket, de az sem szabad, hogy most akkor csak a gazdasági szempontokkal foglalkozunk, és az állatvédelmet meg háttérbe szorítsuk. Tehát nagyon fontos, hogy már a jövőben egy módosult agrárpolitikánk az és akkor lehet, hogy már nem is lesz szükség annyira ezekre a védelmi pontokra. Köszönöm szépen, meg Kénész asszony következik, és utána de Lange asszony. It's okay. No. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ez nem az én napom, ami a mikrofonokat illeti. Támogatnám Polson asszony gondolatát a tudományos bizonyítékokról. Azt gondolom, hogy veszélyes, hogyha a szállítási időket anélkül vesszük figyelembe, hogy tudnánk, hogy mi történik valójában. Hiszen fél óra is lehet szenvedés egy állatnak, de lehet 16 órát nagyon jó körülmények között szállítani ezeket az állatokat. Tehát ezt mindig figyelembe kell venni. A bizottság jelentése számomra nagyon hasznosnak bizonyult azzal kapcsolatban, hogy mit értünk el ezzel a rendelettel, és rámutatott a betartatás nehézségeire is. Mindig nyugtalanít, hogy amikor azt látjuk, hogy nem tudunk betartatni egy szabályozást, akkor még tovább szeretnénk szabályozni egy kérdést, ahelyett, hogy próbálnánk átültetni a gyakorlatba azt, ami már létezik. Tehát nézzük meg, hogy mi van most, és próbáljuk meg rávenni a tagállamokat, hogy alkalmazzák azt. E, Jegle asszony is nagyon érdekes hozzászólást tett a saját e, országukban e, való helyzettel kapcsolatban, és azt is elmondta, hogy Európa egyes régióiban milyen problémák vannak, de vizsgáljuk meg az egyes országokban az eltérő körülményeket. Például Írországban mi fiatalabb állatokat szoktunk szállítani. És hogyha a, a bizottság is tud erről, akkor azt is tudnia kell, hogy az egyes szállítmányozó cégek nagy pénzeket öltek bele abba, hogy az állatokat megfelelő körülmények között tudják szállítani. És képzést is elvégeztek egyes tagállamokban. A legjobb gyakorlatokat be kellene gyűjteni, és így lehetne emelni a normákat. Talán lehetne többet beszélni arról a szakmai testületről, amiről már szó volt. Egy másik kolléga említette a megszorítási intézkedéseket Európában, és azt, hogy a, a hatóságok nem tudnak többet költeni ezen a területen a legjobb gyakorlatokat további költségek nélkül kellene elterjeszteni. A mezőgazdasági szektornak igen fontos része az állatok szállítása, ezért nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ez az állatjóléti eljárásunknak megfelelően történjen. Kulcsfontosságú, hogy a meglévő rendeletet megfelelően betartsák. Nem arra kellene elsősorban törekedni, hogy csökkenjen a szállítással töltött idő, hanem arra, hogy az állatjóléti előírásokat betartsák. Köszönöm. Köszönöm szépen. De Lange, és aztán Casillas. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a tervezetet. Hát eléggé érzemekkel teli dokumentumról és témáról van szó, és ennél fogva különböző álláspontok kerülnek megfogalmazásra. A frakcióm szempontjából a legfontosabb az, hogy ez a jelentés egy kiegyensúlyozott megközelítést tükröző, tükrözzön. Két területet kell kiemelni, az egyik az, amit már még Guinness asszony is említett, hogy természetesen azokra kell koncentrálnunk, akik nem tartják be a szabályokat. De azért vannak olyan szállítók is, akik dacára a rossz gazdasági időknek nagyon sokat ruháztak be az új szállítóeszközökre, be, illetve a képzésekre, továbbképzésekre, és azért el kell ismerni azokat a példákat is, ahol jól alakulnak a dolgok. Második dolog, ellenőrzés. Nagyon sok mindenféle sikrolt egyetértek a megállapításokkal, az ellenőrzések foka nem kielégítő a tagállamokban, de most az egyes tagországokat ugyanúgy tekintjük, és mindenkit rossznak ültetünk, vagy kiáltunk ki. De ha megnézzük egész Európában, hogy mi a helyzet a szállítással, akkor azért nagyok a különbségek a szigor tekintetében. Vannak, akik erősen kontrollálnak, mások kevésbé szigorúan ellenőriznek. Úgyhogy ezek a, realitásban meglévő különbségek, úgyhogy nyilván le, azt kell levonnunk következtetésként, hogy igen, ha vannak ilyen különbségek, akkor mit teszünk ez ellen? Milyen szankciókat, milyen nagy különbségeket látunk a büntetésekben, lehet, hogy 50 euró az egyik országban, miközben pár ezer egy másik tagállamban, de nem a hatáskörünkbe tartozó az, hogy most meghatározik itt a büntés, büntetéseket, de azért lehetnénk ambiciózusak, ambiciózusabbak, és ne hagyjunk rá mindent a tagállamokra. Úgyhogy egyetértek önnel azzal kapcsolatban, amit elmondott, de azért ne hunyjunk szemet itt a fölött, hogy vannak szigorúbbak és kevésbé szigorúbbak. Szállítás ideje, időtartama. Hát itt azért legyünk óvatosak, mert ha nem vagyunk óvatosak, akkor egy 8 órára vonatkozó jelentést fogunk itt a végén kiadni a kezünkből, és ez nem fog átmenni a többség szavazatával, ha csak erről szól ez a jelentés. Nagyon sokat koncentrálunk most erre, és persze egy ideális világban nem az időről beszélnénk a szállítás kapcsán, hanem a szállítási feltételekről. Nyilván a vágóhidaknál ez a meghatározott idő az, ami a legkevesebb kárt okozza. Tehát az én javaslatom inkább az volna, hogy menjünk vissza a 2004-es jelentésre, amit elfoglaltunk, és tegyünk különbséget a vágóhídra szánt állatok között, hiszen nyilván a régióban zajló állatvágást kellene ösztönöznünk. Lehet, hogy persze a szigetek kapcsán tehetünk kivételt, de a nyolc óra mellett tartsunk ki, hogyha vágóhidra szánt állatokról beszélünk, viszont a hízlalásra, szánt állatok esetében, ahol a, a végén egyszerűen jóval több a hozzáadott érték, ott azért legyen más a, az alap. 2004-ben ugye elfogadtunk már egy ö, ö, dokumentumot, és azért ugye itt nagyon sok aspektus van, amit számításba kell venni, ahogy a Jegla asszony is elmondta, és ezekre oda is figyeltünk 2004-ben a javaslatunkkal, úgyhogy ehhez térjünk vissza. Megkinész asszonynak azt tudom mondani, hogy azért itt új jogalkotásról van szó, és a parlament részéről egy jó jelzés a tanács felé, hogyha azt mondjuk, hogy figyeljetek ide, tíz évvel ezelőtt szinte ezt javasoltuk, mivel nekünk nem volt annak idején a társakalkotói hatáskör, ti döntöttetek úgy, hogy a mi álláspontunkat sodba vágjátok, és csak a szállítási körülményekre figyeljünk oda. Most Ugye nagyon alacsony a társadalkotói hatáskorunk, éppen ezért legyünk pragmatikusak, és mondjuk azt, hogy a 8 óra legyen a határidő, amikor vágóhídra szálljuk az állatokat, de a tudományra, a tapasztalatokra támaszkodva és pragmatikus megközelítéssel a körülményekre, a szállítási körülményekre helyezünk nagyobb hangsúlyt. A néppárt azt gondolom fogmódosítókat megfogalmaz, egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen ez a jelentés, és jó lesz együtt dolgozni a sedókkal is, hogy eljussunk a végén a legjobb megszövegezésre. Szörnyű, hogy ezt mondom a saját koromban, de inspiráljunk, inspiráljon bennünket egy olyan jelentés, amit hát tíz évvel ezelőtt már megszavaztunk, mert hát ez nem volt rossz. Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Garcia. Köszönjük. Perez asszony következik, utána pedig Egnyó képviselő. Gracias. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is, hogy bemutatta nekünk ezt a jelentéstervezetet, amelynek az általános megfigyeléseit tudom osztani, azokat, amelyek az állatjóléthez és a szállítási feltételekhez kapcsolódnak. Ugyanakkor nem szeretném elszalasztani a lehetőséget arra, hogy néhány pontosítást tegyek a konkrét kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket egyébként már más kollégák is felvetettek a vita során. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentés, és megfelelő, ami az olyan normatívákat illeti, hogy ez asszony is mondta, nagyon fontos, hogy a már meglévő normákat alkalmazzuk. A bizottság egy sor olyan cselekvést tervez, amelyek a felfedezett problémákat javítják, és a létező jogszabályok alkalmazását kikényszerítik. Az állatok szállítása gazdasági okokból szükségszerű. Ez azt jelenti, hogy amikor a célállomáson több pénzt lehet kapni ezekért az állatokért. Elő kell segítenünk, hogy a lehető legjobb körülmények között történjen az állatok szállítása. A másik kérdés, amiről itt szó van, ez az állatok jóléte szállítás közben. Ezt a célt kell elérnünk mindenféle szállítás során. És nem csak a vágóhídra szállított állatok tekintetében. Ugyanakkor osztom Polszen asszony véleményét, amelyet mások is utána megismételtek, vagyis azt, hogy bármilyen tudományos ismeretünk van, azt alkalmaznunk kell. Az általános 8 órás korlátozás nincsen tudományosan alátámasztva. A szállításhoz kapcsolódó stressz nem függ az utazás időtartamától. Van egy másik példa. A lovak esetében megállnak és átmozgatják őket, de ez más állatoknál nem releváns, nem megvalósítható. Ezeket mind figyelembe kell venni, amikor korlátozásokat vezetünk be, de ebben az esetben nem gondolom, hogy erre szükség lenne. Végül pedig tudom, hogy egy európai szintű jogszabályról beszélünk, és figyelembe kell venni az általános alapelveket, amikor a megfelelő intézkedéseket bevezetjük, de azt gondolom, hogy a bizottság szük részéről szükség van némi elővigyázatosságra az olyan országok, például mint Spanyolország, vagy más periférián lévő ország esetében az állatok szállítása meglehetősen fontos. Először is a földrajzi helyzetünk miatt, másrészt pedig azok azon fontos kereskedelmi áramlások miatt, melynek keretében állatokat szállítanak ezekből az országokból az Unió más országaiba. Ezeket is figyelembe kell venni, amikor a a jogszabályt megalkotjuk. A mezőgazdasági bizottság részéről úgy gondolom, hogy a munka során együtt kell működnünk más képviselőkkel, és remélem, hogy a valóságban gyökerező, kiegyensúlyozott véleményt tudunk majd alkotni. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł John Stuart Agnew, a następnie pan... Köszönöm szépen, és akkor most Agnew kolléga következik, majd Hajzling asszony. Köszönöm szépen. Hát támogatnám mindazt, amit McGuinness asszony elmondott, és kiegészítésként azért van a politikusoknak az erkölcsi megvesztekedése. Mert ha valaki az állatok szállításával kapcsolatban politikus indít változtatni akar, akkor mindjárt rávágják, hogy fúj, micsoda egy gonosz alkat. Nagy-Britanniában lehet, hogy egyedülálló az, hogy a birkáknál gyakorlatilag egy különleges rendszer van érvényben, Skóciában születnek meg a bárányok, és hát ugye tudjuk, hogy augusztusig tudnak csak legelni, utána már nem, mert nem dő a fű, és hát nyilván ahova elszállítják őket délebre, ott eh, az olyan messze van, a 8 óránál többet kell őket szállítani. És azért tudjuk, hogy eh, Skóciában nagyon lassan tudnak haladni ezeken a szűk, eléggé dimbes dombos utakon az autók, a szállítók. Úgyhogy ez a 8 óra, ez már is szűk keresztmetszet. Úgyhogy kellene kivételek, ahogyan ezt el is mondta a jelentéstevő. Jegle asszony beszélt itt a szárnyasoknak a szállításáról. Állítólag alszanak a szárnyasok a sötétben, hát ugye ez így van, hát az nagyszerű lenne. Persze a rakodás tényleg stresszes dolog, mert ha egyszer már fönt vannak a, a szállítóeszközön, az állatok, és mondjuk nem fog hirtelen fékezni a vezető, akkor elég kényelmesen utaznak ezek az állatok. De hogyha zaj van, hogyha ott rohangásznak körülöttük, akkor nyilván ez stresszt okoz. A korlátozott piac is felmerült itt, tehát egy bizonyos területen belül lenne alkalom eladni ezeket az állatokat, Hát ezzel csökkenne az ár, mert tudják, hogy máshol ugye nem lehet eladni ezeket az állatokat. A többszintes eszközök, erről is hallottunk, hát ez szokás nálunk. Mindenféle hidról hallottunk itt, és az, hogy hogyan csökkentik utána a belmagasságot. Hát ezek a két, esz, két emeletes, meg négy emeletes szállítóeszközök a szarvasmarhánál, vagy a juhoknál ez, ez ismert. Bárányokról beszélnék még. Sokkal jobb, hogyha üres gyomorral utaznak egyébként ezek az állatok. Miközben persze sokan úgy gondolják, hogy a szállítás előtt jól meg kell etetni és meg kell itatni az állatokat, de hát sajnos az a helyzet, hogy hihetetlen koszosan néznek ki ezek a, az eszközök, amikor a kérődzők elhagyják a belső teret. Skóciában az a tapasztalatunk, hogy ha üres gyomorral mennek az utazásra, akkor utána a lerakodás után kiszaladnak és jól laknak az állatok. Van egy dolog, ami nem függ össze a szállítási szállítás kérdésével. Én inkább azt mondanám, hogy a gyenge állatokat nem szabad szállítani, mert a gyengék hát esetleg összetapossák az erősebbek az utazás alatt, hogyha a földre kerülnek. Vannak olyan ö, részek is, ahol el lehetne keríteni a pici állatokat, amikor nagyokkal együtt szállítják ő, őket. Aztán ugyan úgy, ott van ugye a, a az a kérdés, hogy a szarval rendelkező állatoknak a szállítását hogy kell megoldani. És aztán hát a juhok szállítása is számos kérdést fölvet. Az is lehet, hogy mondjuk ha vemhes állatot szállítanak, akkor az ellés az akár a szállítás közben zajlik le, tehát nagyon sok aspektusra oda kell figyelni, úgyhogy az egész hozzáállásunkat meg kell változtatni ezzel a témával kapcsolatban. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Martin Hośling, a następnie głos zabierze... Martin Hoślingnak adom meg a szót, majd utána McIntyre asszonynak. Igen, hát itt valóban tennünk kell valamit. Ez teljesen világos, és nem csak mert egy millió polgár ezt követeli, hanem azért, mert a jelentős tevő is elmondta, hogy bizonyos állatfajtáknál a szállított állítók száma is iszonyúan megnőtt, tehát itt tényleg mulasztások vannak, és azért egy dolgot mégiscsak helyezzünk itt előtérbe, mert hiszen ezt mi magunk is okoztuk részben, hiszen az elmúlt évben több kis vágóhíd kénytelen volt abba hagyni a munkáját, bezárt az európai előírások miatt, tett így, és ezért itt vigyázzunk kell, hogy hol állítottunk túlzott elvárásokat, hol kell korrigálni újra, és hogy ezeket a struktúrákat újra vissza tudjuk állítani. Mert hát ez vezetne célhoz. De hát rengeteg olyan állatszállítás van, ami ezzel nem függ össze, hanem az árral függ össze. Mert hiszen tudjuk, hogy Németországban sok sertés szállítanak Észak-Németországból Dél-Németországba, mert ott magasabbak a sertés árak, és ez egy teljesen felesleges állatszállítás, tehát itt nagyon oda kéne arra figyelni, hogy regionálisan is igenis gondolkozzunk azon, hogy húst is lehet szállítani, nem csak élő állatot. És már többször elhangzott, hogy nem csak a nyolc órás élő állatszállítási időszak lehetne a limit, hanem hogy néhány állat számára nyolc óra az már lehet, hogy túl sok. De ráadásul a feltételei ennek a szállításnak a központi kérdés. Tehát nagyon fontos, hogy az 8 óra legyen egy ilyen orientációs időszak, de nagyon fontos, hogy ez mindez milyen körülmények között telik el. És nagyon fontos, hogy a kivételeket nagyon erőteljesen szűkítsük le. Bizonyos régiókban, ahogy elhangzott, vannak nyilván nehézségek, tehát ezt valamilyen módon figyelembe kell vennünk, például észak-európai régióban, ahol nincsen infrastruktúra arra, hogy vágóhidak legyenek, akkor ott kivételt kell tenni a tenyésztett állatokra, vagy például a, például a versenylovak számára, mert hiszen lehetnek olyan ló tenyésztők, vagy, vagy versenylovasok, akik utána nem tudnák oda szállítani a lóvukat egy bizonyos helyre, hogyha ilyen szabályokat hoznánk, de ezeket a kivételeket nagyon szűk körbe kezeljük. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon jó alapot tudnánk teremteni, és kifelé is nagyon jól tudnánk megjeleníteni azt, hogy igenis ez minket érdekel ez a téma, és ez a mezőgazdaság számára az elfogadottságot is növelni, hiszen ez nagyon fontos, hogy a közvéleményt ez foglalkoztatja, és ezt lássa a közvélemény, hogy minket is foglalkoztat ez. Köszönöm szépen. McIntyre asszony következik, és utána jár úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak mindazt a munkát, amit elvégzett ebben a témában. E, e, számos e-mailt kaptam ebben a témában, és e, ez nyugtalanít engem egy kicsit. Egyértelmű, hogy több ellenőrzésre és kontrollra van szükség a járművekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyi állatot tesznek fel rájuk, és mennyit, hogyan bánnak velük. Ezt szintén fontosnak tartom. Elvben teljes mértékben egyetértek azzal, hogy jó, hogyha a, azon a helyen vágják le az állatokat, ahol nevelkedtek. De én egy olyan régióból érkeztem, ahol a kisvágóhidakat bezárták, részben az EU-s eljárások miatt. Tehát vigyáznunk kell, nehogy olyan szabályokat kényszerítsünk rájuk teljes jó szándékkal, amelyek olyan következményekkel járnak, amikre mi nem is gondoltunk. Az eredmény pedig az, hogy az emberek, az állatokat sokkal messzebbre kell elvinni az, hogy le, levágják őket. Az Egyesült Királyságban vannak olyan vidékek, különösen északon, a Shetland szigeteken például, ahol lehetetlen lenne állatokat tenyészteni, hogyha nem engednék, hogy 8 óránál többet szállítsak őket. Egyszerűen lehetetlen ennél rövidebb idő alatt eljutatni őket a, azokra a helyekre, ahol le tudják őket vágni. Azt gondolom, hogy egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy nem feltétlen az idő számít, hanem a körülmények, és az, hogy figyelemmel kell lenni a különböző állatok eltérő igényeire. Az én országomban például a lovakat elküldik a vágóhídra, ez egy sokakat érzelmileg érintő kérdés. És nagyon sokat foglalkoztam azzal a témával, hogy amikor még több szabályt alkotunk egy területen, akkor talán nem azt érjük el, amit szerettünk volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most jár úr következik, és utána a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor hadd csatlakozzak ahhoz, hogy ez egy nagyon emocionális kérdés, amit megbeszélünk. Itt ugye mindenki látott már ezzel kapcsolatos képeket, amikkel operálnak, és tényleg a nagy közvéleménynek a nagy felsikítás ez akkor volt, amikor még nagyon nagy szállítások zajlottak Európán keresztül, és borzalmas képek jelentek meg a médiában, és itt a szállítási vállalkozók pedig akkor elmondták az ő nézőpontjukat, és én egyébként egyszer beszélhettem egy szállítóval a protokollon kívül, és ő is egyébként megerősítette, hogy a körülmények borzalmasak voltak annak idején, mert hiszen még határokon kellett átlépni, tehát egész egyszerűen ez elviselhetetlen volt és ez az időszak, ez még a lakosság körében, még most is ez a kép jelenik meg az agyában az embereknek, a lakosság agyában, amikor ezt ezt hallják, hogy állatszállítások. De hát azért nekünk nagyon kényesen kell kezelni ezt a témát, de hát azért valamilyen módon mégiscsak maradjunk azért reálisak is. És én felírtam magamnak, és ez a fő mondat, hogy a tíz évvel ezelőtt elfogadott rendeletre kellene támaszkodnunk, és ez a jelentés, ez nem volt rossz, ennek örülök. Örülök, hogy ez te is így látod. Tehát a jelentés nem volt rossz, de természetesen vannak hiányosságok, és ezért is készítünk most jelentést. Tehát nincsenek megfelelő ellenőrző szerveink Európa szerte, hogyha pedig döntünk valamit, akkor ez nem valósul meg a gyakorlatban. Tehát alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy a fogyasztó, a normál polgár, az nagyon rabjátusa jelent reagál, hogyha mi egész egyszerűen azt mondjuk, hogy van egy megoldás, ennyi és ennyi óra a maximum, és akkor nem nézi meg viszont az apróbetűs részt. Mert hiszen a az állatfajták, a szállítási idők és körülmények között is vannak összefüggések. Lehet, hogy ha 5 percet akarok utazni, akkor egy egészen más buszt képzelek el erre a célra, mint amikor el akarok utazni több órára vidékre. És néha öt perc után egy rossz buszban rosszabbul érzem magam, mint fél óra után egy jó buszban. Tehát ezt azért itt szintén figyelembe kéne venni, és van még egy gondolat, amit szintén aláhúznék, többi kolléga is már elmondta, hogy strukturálisan is gondolkozni kell azon, hogy hogyan akadályozhatnánk meg azt, hogy ilyen sok állatot szállítsanak, kis vágóhidak kialakítása, hogy elhangzott. Németország egyébként egy nagyszerű példa volt, ugyanis gyakorlatilag sikerült elérni azt, hogy olyan ö, hentes üzemek, akik kis üzemek, akik korábban még saját maguk is ö, vághattak állatot, iszonyatosan eltúzott higiéniai elvárások miatt el lehetett érni azt, hogy, ő, hogy ezeket a szegény állatokat először 50 km el kell vinni egy vágóhídra, onnan visszaszállítani a hentes az, aki korábban ezt simán levághatta volna, és már nem tudja levágni, tehát gyakorlatilag én minden kollégát támogatok, akik azt javasolták, hogy ott a helyszínen gondoskodjunk is vágóhidakról, hogy a higiéniai előírások nyilván legyenek méltányosak, elvárhatóak, de ne logikátlanok vagy elvárhatatlanok. Köszönöm. Dziękuję. Wyczerpaliśmy Köszönöm szépen. A hozzászólók listája ezzel befejeződött, és akkor most a bizottságnak adom meg a szót. Simonin úr a Digisantótól. Parancsoljon. Euh, Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen nem is tudok sok mindent elmondani, mivel azt gondolom, hogy a, a vita nagyon sűrű és gondolatgazdag volt. Annyit tudnék még esetleg hozzátenni, hogy a jelentésünkben minden aspektus benne van, és ezt a képviselők nagyon jól meg is értették. Ez egy igen komplex kérdés, és néha nehéz a tudományos eredményeket a gazdasági aspektusokkal összebékíteni. Azt gondolom, hogy a bizottság jelentéséből jól kiviláglott, hogy arról van szó, hogy a létező szabályok betartatását megerősítsük. Nagyon részletes és jól dokumentált információink vannak, és figyelembe kell venni a szállítók kérdéseit is. A szociális-gazdasági valóság változik körülöttünk. A jó gyakorlatok cseréjét is nagyon pozitívan fogadta ez az ágazat. A rendeletet 2005-ben fogadtuk el, de csak 2007-ben lépett hatályba, tehát 5 éve működik. Vannak olyan hatások, amelyek csak hosszú távon fognak megjelenni, és azt gondolom ezeket is figyelembe kell venni, amikor erről a kérdésről vitázunk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és akkor visszaadom János Wojcierski úrnak a szót, hogy lezárjuk ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr, minnyájuknak köszönöm, akik hozzászóltak, és nagyon sok érdekes megjegyzés érkezett ehhez a jelentéshez, és ezek persze csak az első javaslatok, hiszen ez még nem egy végleges változat, és még az én saját javaslataim is tovább fognak alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a nagyon érdekes hozzászólásokat is felhasználjuk. Talán hadd utaljak vissza arra, amit Delange úr és mások is elmondtak. Az a javaslat, hogy hogy a szállítási időt korlátozni kell, ez csak a vágóhidra szállított állatok esetében kell figyelembe venni, a többieknél nem muszáj, hogy minden egyes állatfajtánál ugyanez legyen majd érvényes. Ez tulajdonképpen csak egy viszonyítási szám lehet. Mert hiszen ez az európai véleményben egészen eltérő lehet. Például egy elhangzott, hogy a versenylovakra például egészen más vonatkozhat. És tudjuk, hogy nyilván ezeknek a szállítói természetszerűleg érdekeltek abban, hogy egészségesen jussanak el a versenylóvaik a célhoz, de az élő állatokat, akiket a vágókidakra szállítanak, ezeket nyersanyagnak, élő nyersanyagnak tekintik, és ezért nem védik őket ilyen nagy mértékben. Tehát nagyon fontos, hogy a védelem a vágó, vágá, levágási célra szánt állatokra vonatkozzon. Ö, nekem jelentéstevőként a megközelítésem az nem csak az állatoknak a jó közérzetére vonatkozik, ami persze előtérben áll, és nagyon fontos. De azt gondolom, hogyha minnyáján például megállunk egy parkoló helyen, és látjuk, hogy hány élőállatszállító megy el mellettünk, ahol szegény állatok ordítanak, akkor ez magyarázza, hogy nem érzik jól magukat, és ez azért egy érzékeny ember biztos, hogy azért kikészít, és ez tényleg szörnyű állapot, és a civilizációnk ellen szól, ezért a 21. században emberként ezt észre kell, hogy vegyük. És azt gondolom, hogy ez kell, hogy motiváljon bennünket. De természetesen ez gazdasági kérdés is, és ezért én igyekszem minden, mind a két oldal érdekeit megfelelően figyelembe venni, azt gondolom, hogy ez a piac patológiája. Ugyanis, hogyha Lengyelországból élő állatokat Olaszországba szállítanak, és csak ott vágják le őket, és másfél ezer vagy kétezer kilométert szállítják őket, azért, hogy egy vállalkozó sok pénzt keressen rajtuk, mert hogy ezzel az exporttal foglalkoznak a, ezek a vállalkozók, akkor azt gondolom, hogy szélesebb körben kell szemügyre vennünk ezt a problémát, nem csak a vállalkozók, hanem a társadalom érdekét is figyelembe kell vennünk. És ugyanis tudnunk kell azt, hogy az olasz fogyasztóknak is jobb lenne, hogyha nem kéne megfizetniük a szállításnak a költségeit, hiszen ezek lecsapódnak az árban. És az hús, az pedig jobb is lehetne, hogyha ez így történne. És az olasz gazdálkodók lehetősége len, ö, érdeke, és azt kívánná, hogy ők adhassák el ott a helyszínen a saját hústermékeiket. És a lengyel gazdáké pedig, hogy a tenyésztési hely közelébe tő, történhessen az állatok levágása. A gazdasági érdek az közös végső soron megegyezik egymással, tehát meg kell teremtenünk az ehhez illő gazdasági mechanizmusokat, és ebben a jelentésben ez eddig megfelelő módon kifejezésre kerül. Nagyon köszönöm önöknek, hogy minnyáján azt mondták, hogy a kis vágóhidakat, mészárszékeket újra be kell indítani, újra életre kell kelteni, hiszen ezek léteztek régen, és hogyha önök ezeket szintén támogatják, és a helyi gyártás így kialakulhat, akkor ez már önmagában csökkenteni fogja a szállítási időt. És a kis vágóhidakat akkor minnyájunk véleménye szerint jobban ki fogom emelni a jelentésben. Talán még a rendszer szemlélet is nagyon fontos, és saját javaslataimat is ezzel kapcsolatban még be fogom adni. Tehát itt finanszírozási rendszerek szerepre van szükség a kis és közepes vállalatok számára, mert hiszen a kis feldolgozó üzemeket is előnyben kell részesíteni, tehát szubvencióba kell részesíteni őket európai finanszírozási alapokból, hogyha a feldolgozás ott a helyszínen történhet meg, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a támogatás hiányzik, és ebből adódnak ezek a nagyon hosszú szállítási idők. Egyébként azt gondolom, és nagyon köszönöm önöknek a megjegyzéseiket ebbe az irányba, hogy én valóban látom a földrajzi különbözőségeket, ez a jelentésben is egyébként visszatükröződik, hiszen ezek azok, amik gondoskodnak arról, hogy lehetséges az, hogy például közel, Közép-Európában nem gond ez a limit, de hogy Poszten asszony elmondta, hogy észak svédországban vagy Spanyolországban, vagy Finnországba, ott ugyanezt a előírás már nehezebben lehet betartani, mert egész egyszerűen a távolságok és a, az utak sokkal hosszabbak. Ezeket a feltételeket természetesen figyelembe kell venni, hiszen a 8 óra az csak egy viszonyítási alap lenne. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a 8 óránál tovább tartó szállítások azok kivételnek számítsanak. És csak ott, ahol földrajzi feltételek indokolják ezt, és ennek össze kell függenie azzal, hogy ezzel a standardokat is emeljük. Egyébként úgy tűnik, hogy ez már kezd működni, hiszen a szállítási feltételek már jóval jobbak, mint ez korábban volt, és ez így is kell, hogy maradjon. Bizonyos fokú rugalmasságra is van szükség, Igen, hát tulajdonképpen ezek a legfontosabb kérdések, és azt gondolom, hogy a mai eszmecsere nagyon gazdag volt, és a kis vágóhidak kérdése az egy tényleg olyan pont, amit itt most nagyon szívesen föl fogok venni a jelentésbe, annak érdekében, hogy ez a pont, ez sokkal jelentősebben eh, domináljon a jelentésben. És valóban meg kell teremteni. Á, nem, mégiscsak van egy kérdés, ez az ellenőrzések kérdése. Egész őszintén azt gondolom, hogy másodszor választottak meg ide képviselőnek, és már nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Most már lassan fáraszt engem ez a dolog. Ugyanis nagyon sok előírást fogadunk el, de ezek tulajdonképpen csak egy ilyen homlokzatként szám, tartják őket számon, mert nincsen ellenőrzési rendszer, tehát gyakorlatilag ez csak látszat, és mögötte nincsen semmi üres. Hogyha Európában persze mi az adatvédelmet tiszteletben tartjuk, ez egy fontos európai érték, és minden országban vannak adatvédelmi megbízottak, nyilván a szabályok még tagországonként is változóak, de azért a szabályoknak van értelme, hiszen ezek működnek a gyakorlatban. De például az állatok jó közérzetének védelmében hozott szabályaink, ezek csak ilyen parolák maradnak, és az előrelépés a gyakorlatban viszont nagyon lassú és kicsi. És ez az agályom. Ha megnézem most lengyelországi szempontból ezt, hiszen megvannak ott is a szabályok az állatvédelemre, és vannak lengyel szabályaink is az EU szabályokon kívül az állatvédelem területén, de nincsen olyan létesítmény, intézmény, amely ö, fő tevékenységként foglalkozna azzal, hogy ez betartásra kerül. Tehát van nálunk állatorvosi intézmény, az ő feladatkörük az sok mindenre kiterjed, és ez egyik terület, hogy ezt is nézik. De hát ez valahol ranglistán csak valahol egészen hátul áll. És ők is persze ellenőrzik néha x helyen azt, hogy hány órán keresztül szállítják az állatokat. De ez számukra nem a legfontosabb kérdés. Tehát nincs olyan intézmény, egy ilyen nagy államban, mint Lengyelország. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ö, intézmény, ahol ö, nem kerülne ez olyan rettentő sokba, lehet, hogy évente ö, polgáronként nem kerülne talán egy eurószentbe se, hogyha lenne egy ilyen intézmény, hogy ezt ellenőrizni lehessen. Tehát nem hatalmas költségekről beszélünk, de amikor ilyen gyakran beszélünk erről a dologról, államvédelem, hogy állatok közérzete, stb. És még sincsen ellenőrzési szerv. Persze, hogy különböző szervezetek vannak bizonyos országokban, lehet, hogy vannak országok, ahol van is ilyen szervezet, lehet, hogy van, ahol rosszabbul működik, de egy ilyen rendszer, amit ezeknek az előírásoknak a betartását ellenőrizni még nem került kifejlesztésre. Tehát kihangsúlyozom a szükségességét, hogy az el, előírások ellenőrzését az államvédelem, állatvédelem területén ö, szisztematikusabban kellene végrehajtani. Elnézést, hogy ilyen sokáig szóltam hozzá. Köszönöm szépen, hogy lezárt ezt a témát, és még gondolom, hogy még gyakran fogunk beszélni erről a témáról, mert hiszen ez egy fontos és érdekes téma. De azért gondoljunk arra, hogy a kisvádó hidakat azért bizonyos okból tűntek el a képből, és az ő visszajuttatásuk ismét ugye a, a, ebbe a dologba, ez nagyon nehéz lesz, hiszen higiéniai előírások miatt tűntek el. És én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes volt ez a téma. Nagyon köszönöm a szakbizottságunknak a részvételt, de kasz, szeretném önöket ö, emlékeztetni, hogy 19-én este a közös agrárpolitika 50. éve születésnapja alkalmából lesz egy esti összejövetel, ami biztosan nagyon érdekes lesz, és ezen majd beszélhetünk az eddig elért vívmányainkról, az 50 év eh, elért eredményeiről, és az előttünk álló időszakról is, és mindazoknak tükrében, amit már eddig sikerült elérni a elvégzendő munkáról. Köszönöm szépen, hogy